So, dear colleagues, Kedves kollégák, akkor mindenkit üdvözlök a parlament közi szakbizottsági ülésre, ezt az Econ szakbizottság nevében szerveztük meg. Szeretném köszönteni a nemzeti parlamentektől érkezett képviselőket, és szeretnék arra is emlékeztetni, hogy az elmúlt néhány év alatt az ECON szakbizottság rendkívül aktív szerepet töltött be annak érdekében, hogy, bizonyít, hogy biztosítani tudjuk, hogy reformok valósuljanak meg az Európai Unió gazdasági irányításában, és mindezt amellett, hogy növeljük az elszámoltathatóságot, amely minden bizonyal mind a nemzeti, mind az Európai Parlament felé való elszámoltatás igényének megfelel. Éppen ezért nagyon örülök annak, hogy most itt vannak, és konkrétá tudjuk tenni ezt a parlamentközi együttműködést, és ezen keresztül erősíteni tudjuk az Európai Unióban és gazdasági irányításunkban betöltött szerepében is erősíteni tudjuk a parlamentek szerepét. Két részben fogunk dolgozni. Az első a webszel kapcsolatos nyomonkövetés, a második pedig a bankunió jelenlegi helyzetére vonatkozik. És itt is szeretném megragadni az alkalmat, hogy túl Herzinger urat köszöntsem, aki a, a holland szenátustól érkezett, és az ottani gazdasági bizottság elnöke. Mi társelnökölni fogjuk ezt az első részt, és aztán Martin van Korhen következik, aki a megint csak a holland szenátustól érkezett, és ő a második résznek lesz a társelnöke. Szerettem volna mindenkit tájékoztatni, hogy miután nagyon sokan vagyunk, nagy valószínűséggel nem lesz lehetősége mindenkinek szót kapni, és azt szeretnénk elérni, hogy minél több parlament képviseltesse magát, két perces felszólalási időket fogok adni, tehát ez azt jelenti, hogy 20-25 felszólalásra lesz majd lehetőség, és természetesen ezt majd hozzá tudjuk igazítani az igényekhez. Vannak felszólaló kártyák is, ezeket egyébként ki kell tölteni a nemzeti és az európai parlamenti képviselőknek is, amennyiben fel kívánnak szólalni. Szeretnénk néhány, némi rugalmasságot beépítve, de úgy rendezni a felszólalásokat, hogy egy nemzeti, egy európai parlamenti képviselő, azután megint egy nemzeti és megint egy európai parlamenti felszólalás lesz majd. Nézzük tehát akkor a BEPS és az ezzel kapcsolatos első részt. Most kezdjük meg a vitát. Ez a harmadik alkalom egyébként, hogy az adózás tekintetében találkozunk. Két évvel ezelőtt az áfa rendszerről vitáztunk, aztán tavaly az agresszív ta, öm, adózással kapcsolatos és a, az úgynevezett LuxLeaks ügyel kapcsolatos ügyekkel gönyörítettük fel, ezt tárgyaltuk meg, és aztán az OECD egy ajánlás rendszert alakított ki annak érdekében, hogy a BEPS-et elkerüljük, és néhány nappal ezelőtt az Európai Bizottság is az anti-BEPS irányelvet közzétette, amely az ország jelentést, tehát az országok szerinti jelentést és az adózás, a multinacionális cégekre vonatkozó adózási szabályokkal kapcsolatos automatikus információcserét célozza. Tehát ne felejtsük el, hogy a BEPS ajánlásainak megvalósítása terén rendkívül fontos szerepet töltenek be a parlamentek, a mi parlamentünk, tehát az Európai Parlament is. Ellen Lamász úr szeretném ebben a tekintetben most üdvözölni, aki a Taxes különbizottságnak az elnöke, és ennek a témának most külön figyelmet, lendületet ad, Tehát minden bizonyal önök is tudják, hogy egy különleges bizottságot hoztunk létre ezzel a témával kapcsolatban. Ez amellett működik, hogy egyébként az EKON szakbizottság a rendes jogalkotási munkáját végzi. Nagyon nagy örömünkre szolgál az is, hogy Valér Montoyé is itt lehet velünk, aki az Európai Bizottság adóügyekkel foglalkozó főbizottság főigazgatóságának az igazgatója, illetve az OECD-től is van itt egy képviselő, és ezzel meg is kezdeném a mai ülésünket, és át is adnám a szót a kollégának, hát hogyha néhány szóval ő is szeretnék köszönteni az itt megjelenteket. Köszönöm szépen. Megpróbálok minél több személynek szót adni. és természetesen én is nagyon várom ezt a mai vitát. Az Európai Tanács holland elnökségének parlamenti dimenziókkal foglalkozó elnökének tisztségében is. Nagyon örülök annak, hogy a mai napon itt eszmét cserélhetünk. Köszönöm szépen, akkor első felszólalónk Caroline Malcolm lesz, aki az OECD-től érkezett. 10 percet adok neki. Köszönöm szépen, köszönöm ezt a meghívást. Nagyon időszerű most ez a meghívás. Októberben a G20-as OECD BEPS-szel kapcsolatos intézkedéséről szóló jelentést közzétettük, és most itt az ideje annak, hogy az országok azzal foglalkozzanak, hogy végrehajtják ezeket az ajánlásokat, amit megfogalmaz, amelyeket megfogalmaztunk. Mielőtt rátérnék erre az intézkedés csomagra, hadd mondjam el azt, hogy miért is volt ennyire kritikus fontosságú ez a BEPS projekt. Miért volt ekkora szükség arra, hogy a nemzetközi adószabályokban ekkora ugrást érjünk el. A 21. századhoz kellett igazítani ezeket az adószabályokat. Ez egyébként a BEPS-nek az egyik alapelve, tehát hogy hogyan tudjuk azt garantálni, hogy a modern 21. századi gazdaságban valóban értékteremtés zajlik, és az adózás ehhez igazodik. Tehát miért volt annyira jelentős ez a projekt? Az egyik legfontosabb dolog, amit elértünk ezáltal az, hogy az OECD és a G20-ak tagjait a, egy asztal köré ültettük, hogy a nemzetközi adózási szabályokat megvitassák. Eddig általában az OECD volt a vezető szerep, standardok meghatározása, és így tovább. De azért a jelenlegi gazdaságban sokkal globálisabb megközelítésre van szükség, és a nemzetközi adószabályokat úgy kell alakítani, hogy hatékonyabbak legyünk. Sajnos nem passzolnak az egyes országok adóztási szabályai, eltérnek egymástól, és a nemzetközi szabályok frissítésére is szükség van, hozzá kell igazítani ezeket a nemzetközi modern nemzetközi helyzethez. Tehát ez az első alkalom, hogy az OECD ilyen módon dolgozott, és egyébként nagyon sikoros, sikeres volt ez a munka. A 15 cselekvésben sikert értünk el, 44 ország vett részt a munkában. Van még egy fontos lépés, Gyakran hallottuk azt a kritikát a projekttel kapcsolatban az elmúlt két és fél évben, hogy nagyon bonyolult, hogy ezek nehéz kérdések, hogy úgy kellene hagyni az egészet, ahogy van, tehát nem kellene a rendszeren változtatni. De amikor megvoltak a, az eredmények, akkor mi volt a WebS projekt alternatívája? Nem a status quo, tehát hogy mindent ugyanúgy hagyunk, hanem szembe kellett volna néznünk azzal a tényel, hogy minden egyes ország a saját módján próbálja majd megoldani a helyzetet. Nagyon-nagyon politikai jelleget öltött ez a kérdés, és nagyon komoly érzelmeket is korbácsolt fel. Tehát az adószabályokban rejlő kiskapukkal foglalkoznunk kellett, hogy ne tegyük lehetővé a multinacionális cégeknek az adóelkerülést, és ezt pedig átfogóan, globálisan kellett megtenni. Van még egy érdekes aspektusa ennek a projektnek. Konzultatív jellegű. Tehát ez azt jelenti, hogy nem csak a közvetlenül a szabályok kidolgozásában részt vett 23 országot érintette, hanem 120 egyéb joghatóságot, voltak regionális konzultációk is, több mint 10, és volt még plusz 14 ország, amely közvetlenül részt vett az intézkedések kidolgozásában, és gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy a gazdasági, gazdaságfejlesztés teljes skálája felvonult, és az OECD-n kívülre is kikerült ez az eszmecsere. Komoly konzultációt folytattunk az üzleti világgal és a civil társadalommal is. És szerintünk ezeket az erőfeszítéseket most majd nagyon jónak fogjuk látni, mert meghozzák a gyümölcsüket, és sikerül megteremteni az egyensúlyt a hatékonyság, illetve a terhek, a szabályok betartásának terhei között. A csomagról még hadd mondjam el azt, hogy nagyon átfogó, és a projekt olyan témákkal is foglalkozott, amelyekben ugye az OECD már dolgozott, a transferárazásokkal például, de sok más terület is volt itt, az EU adóelkerülési csomagjában felmerülő témák is, amelyek a múlt hónap végén merültek fel. Például a kamatok levonhatósága, a külföldi cégek esetében, és így tovább. Voltak új területek tehát az OECD eddigi munkájában, ezek újabb lépéseket jelentettek előre. Nyilván az államok a szuverenitásukat őrzik, de nem folytathatja senki úgy a saját politikáját, hogy nem veszi figyelembe azt, hogy mi zajlik a világ többi részében. Hatalmas munka rejlik ebben a projektben, és nagyon sokat dolgoztak rajta a résztvevő államok. Az Európai Unió is, illetve a fiskális ügyek közössége is nagyon sokat befektetett ebbe. Most, hogy a csomag készen van, következik a nagyobb falat, ez az igazi kihívás, a végrehajtás, és erre szeretnék központosítani ma. Az egyik hasznos módja annak, hogy erről a 15, erről a 15 lépésről elgondolkodjunk, az lenne, hogyha mondjuk csoportosítanánk őket. És remélhetőleg a jogalkodóknak ez segítséget fog nyújtani, így egyszerűbb lesz a prioritásokat felállítani és dönteni arról, hogy milyen gyorsan hatják végre az intézkedéseket. Remélem, hogy legalább ebben segítséget nyújtunk. Tehát mi van pontosan a csomagban? Először is a minimális standardok, négy minimál standard szerepel ebben. Hogyha az országok nem lépnének tüget, együtt, akkor negatív hatás gyűrűzne tovább. Ez az ország jelentések, a káros adózási gyakorlatok, például az, hogy feltételes adó megállapodásokat adnak, illetve preferenciális adó megállapodásokat. Aztán elértünk a fórum shopping témájában is megoldást. A webs eredetileg arra figyelt oda, hogy a kettős nem adóztatás szűnjön meg, de az is igaz, hogy a kettős adóztatással szemben is hatékonyabban fel kell lépni. Ez tehát azt jelenti, hogy a 14-es cselekvés a csomag fontos része. Felfrissítettük a meglévő standardokat, árazási útmutatót tettünk közzé, és az adószerződések témájában is adtunk ki útmutatást, aztán pedig volt egy megállapodás a közös megközelítésekről. Olyan munkaterületekről van szó, ahol az egyes országok nem kötelezően kell, hogy intézkedéseket hozzanak. De ha intézkedéseket hoznak, akkor azt várják tőlük, hogy az eddigi csomaggal legyenek azok összhangban. A kamat levonhatósága például egy ilyen téma. A jó gyakorlatokkal kapcsolatban is tettünk közzé ajánlásokat. Voltak valóban új témák az OECD számára, például a CFC szabályok és a kötelező információ közzététel, tehát ugye az adóelkerülés vagy az agresszív adóelkerüléssel kapcsolatos szerződések, megállapodások közzététele. Így tehát lehetett látni azt, hogy az egyes országok mit csinálnak, és a jövőbeli munka alapjait lefektetni. Persze azt is tudják, hogy sokat dolgoztunk a digitális gazdaság adóztatása témájában, ez a munka még folytatódik tovább folytatjuk a munkát a multilaterális eszközön is. Nos, mielőtt rátérnék a végrehajtásra, hadd mondjam el még egyszer a négy területet, tehát a minimális standardok, ez a négy minimális standard, ami a következő szakaszban fontos lesz. Egyrészt felülvizsgáljuk azt, hogy az országok hogyan hagyják végre ezeket az intézkedéseket, és támogatást is kapnak a végrehajtáshoz aztán a meglévő standardok frissítése, a közös megközelítések és a jó gyakorlatok alapján készített útmutatás. Ez a négy fő téma. Most akkor merre tovább? A feladat az, hogy támogassuk az országokat az intézkedések végrehajtásában. Tehát gyakorlati eszközöket dolgozzunk ki, figyeljünk oda a kevésbé fejlett országokra, ahol esetleg nehezebb lehet, a szabályok végrehajtásait egy kicsit változtatni kell, a kapacitás, szűk kapacitásokat figyelembe kell venni. A végrehajtást egyébként figyelemmel is kell kísérni, különösképpen a, minimál, a minimum standardokra vonatkozóan. És aztán persze van még itt utánkövetés, technikai, szakmai munkáról van itt szó. Tehát az OECD ebbe a szakaszba érkezik kibővítjük egy kicsit a BEPS projekt hatáskörét a 40 országon túlra, és most megpróbálunk további országokat bevonni ebbe, tehát hogy mindenki elkötelezze magát a BEPS csomag intézkedései iránt. Ez az alapelv, ezeknek a szabályoknak globálisaknak kell lenni, és így, ha mindenkit befogadunk a munkába, akkor tudjuk ezt elérni. Mindenki egyenlő partnerként dolgozol együtt, tehát az OECD tagjai plusz a többiek. A felülvizsgálat és a végrehajtás figyelemmel kísérését is közösen fogjuk végezni, illetve támogatjuk az országokat a végrehajtásban, és ezt a szakmai munkát is együtt végezzük, amit mondtam. Nos, akkor a végrehajtásra összpontosítunk. A G20-akkal is ezt tárgyaltuk végig, és megnyitjuk a végrehajtás lehetőségét minden ország számára, hogy részt tudjanak venni a projekt következő szakaszában. Köszönöm. Very much. Köszönöm szépen. Most megadom a szót Valéri Mutolénak. A DJ Taxud igazgatóságában dolgozik az Európai Bizottságnál. Köszönöm szépen, elnök úr! Hölgyeim és uraim, kedves parlamenti képviselők! Nagyon örülök annak, hogy második évben részt vehetek ezen a délutáni eszmecserén, amelynek célja a fiskális optimizáció. Én a közvetlen adózással foglalkozó igazgatóságon dolgozom igazgatóként. Nem is kívánok most Károlinhoz olyan értelemben csatlakozni, hogy ismétlem őt, mert ennek egyébként még az is a kockázata, hogy kétszer végezzük el ugyanazt a munkát, inkább a globális munkák eredményét kellene figyelembe vegyük, ebbe, ebből kellene kiindulnunk, és ezt kellene jobban koordinálnunk annak érdekében, hogy koherensen a belső piacon egy olyan jogi keretrendszert tudjunk létrehozni, amely a vállalkozások számára pozitív lehet. Nézzük most, hogy milyen módszereket alkalmaztunk, milyen javaslatokkal álltunk elő, és milyen partnerségekre van szükségünk, amennyiben el szeretnénk érni a céljainkat, ami nem is más, mint hogy igazságosabb adó elosztást tudjunk biztosítani a belső piacon belül, de olyat, amely amellett a vállalkozások számára is vállalkozásbarát. Nézzük most egy kicsit, hogy mit is tudunk konkrétan tenni. Szerintem nem tévedek akkor, hogyha azt mondom, hogy a célok globális szinten, a BEPS-en belül mind olyan intézkedésekhez kapcsolódnak, amelyeknek egyfajta tükör hatásuk van az uniós helyzetre. Tehát tulajdonképpen akármi is történik az OECD-n belül, ez, vagy a világszinten, ez az Európai Unióban is lecsapódik, a G20-akban épp úgy fontos szerepet töltünk be ezen ágenda előmozításában, mint minden más területen. Egyébként ez közvetlenül kapcsolódik a hatékonysághoz is, ugyanis szeretnénk, hogyha a belső piaci koordinációnk egyszerűbbé tenné a helyzetet a tagállamok számára, adózási rendszerük kidolgozásában, és ugyanakkor nagyobb jogbiztonságot, vizibilitást is tudunk biztosítani a gazdasági szereplők számára. És végül ez adózási szempontból való igazságossághoz is vezet, ugyanis a profit termelődési helyen való adózás elve nagyon fontos eleme a céljainknak. Nézzünk néhány példát azzal kapcsolatban, hogy mivel is foglalkozunk jelenleg. Ilyen például az úgynevezett kutatás, fejlesztés. Itt nagyon fontos az, hogy ezt az oecd is elvekkel összhangba hozzuk. Itt megint csak az átláthatóság, a közigazgatás átláthatóságának javítása fontos cél, az automatikus adatcsere, amely a múlt év óta valósul meg, illetve a transfer előtti állapotok kialakítása, amelynek az a célja, hogy egységesebb kereteket tudjunk létrehozni. Ezt egyébként januárban hoztuk nyilvánosságra, szeretnénk azt, hogyha országonkénti jelentéseket tudnánk készíteni a belső piacon belül. Tehát itt azt láthatjuk, ez konkrétan milyen eszközökre tudjuk lefordítani azokat a célokat, amelyeket az OECD-n belül állapítottunk meg. Ezen kívül szeretnénk a profitátutalásokat utalásokat megszüntetni, a hibrid termékeket, a túlzott kamatképzést, és még egy sor olyan javaslatot, amelyek a fiskális optimalizációra vonatkozó irányelv tartalmaz, és amely egyébként két héttel ezelőtt jelent meg. Itt például, tehát ezeket a példákat tudtam említeni. Ami pedig a tartalmat illeti, Tulajdonképpen itt egy tükörhatásról beszélhetünk, koherensen kell megvalósítani az OECD-s munkát a belső piacon, tehát EU szinten is. Nézzük most a módszertant. Miután van egy eszköztárunk, Európai Uniós szinten, ez lehetővé teszi azt is, hogy megmondjuk, melyik a legjobb eszköz az adott cél elérése érdekében. Ezen kívül a határon átnyúló kérdésekre is odafigyelünk, hiszen a mi célunk tulajdonképpen a belső piac megőrzése, és a munkánk a piac torzító hatások megakadályozására vonatkozik. A módszerekkel kapcsolatban azt tudom elmondani, hogy Három alapelvet követünk. Az első a tagállamok szuverenitásának megőrzése, a közvetlen adózás tekintetében, a második a szubszidiaritás elvének tiszteletben tartása, ami azt jelenti, hogy a lehető legjobb szinten akarunk közbelépni, és végül az arányosság elve, amelynek értelmében az állat, általunk javasolt eszközök a tagállamok közötti um, párbeszédben uh, is felhasználhatók. Milyen eszközöket javasolunk annak érdekében, hogy ezeket a célokat megvalósítsuk? Hallhattunk például a jogalkotási eszközökről, de itt onnantól kezdve, hogy a belső piac működését akadályozó tényezőket uh, Mm, veszünk észre, vagy pedig a belső piac működését bármilyen módon egy adott történés megakadályozza, akkor azonnal jogalkotási szinten lépünk közbe, ezt az administratív vagy közigazgatási eljárásokon keresztül is meg tudjuk tenni, legyen ez akár az automatikus adatcsere a bankok között, vagy pedig két héttel ezelőtt egy új javaslata is előre előálltunk, az ország specifikus jelentésekre gondolok. Itt ez azt jelenti, hogy azt szeretnénk biztosítani, hogy minden egyes tagállam a nemzeti jogalkotásán belül olyan intézkedéseket alkosson csak meg, amelyek nem teszik kockára a belső piac működését, és a nagy szabadságjogok, tehát a tőke szabad mozgása, például a tőke szabad mozgása elé nem gördít akadályokat. Aztán nézzük meg, hogy mi a helyzet azokon a területeken, ahol nem arról van szó, hogy átkerültetni a nemzeti jogba a meglévő szabályokat, hanem inkább a bilaterális fiskális megállapodások, tagállami szintű megállapodásokat kell megvizsgálnunk. Az Európai Bizottság ezen a szinten ajánlásokat fogalmaz meg annak érdekében, hogy biztosítsa, hogy amennyiben a gazdasági tevékenység egy bizonyos területen valósult meg, a nyeresség adó is ugyanott, tehát forrásnál kerüljön befizetésre. Uniós szinten koordináljuk a nemzeti politikákat is, ez is feladataink közé tartozik. Van egy úgynevezett vállalati adózással kapcsolatos adózási kódexünk, amely egyfajta társ tehát egymással összehasonlítható szinten mutatja meg a vonatkozó jogszabályokat, illetve azoknak a hiányát, amelyek miatt piac torzító hatások mutatkozhatnak. Hogy összefoglaljam a tartalmi, illetve módszertani kérdéseket, most már pontosan látjuk, hogy mit kell tennünk. Vannak most már a kezünkben olyan eszközök is, amelyekkel el tudjuk érni a céljainkat, azonban partnerségekre van szükségünk, jó partnerségekre, hogy ezeket a célokat meg tudjuk valósítani. Most az első partnerségről már beszámolhatok intézményi szinten, azt hiszem, hogy az Európai Parlament is mindenképpen partnernek tekinthető, természetes partnernek, hiszen itt a vállalatok adózásával kapcsolatban nagyon is egyetértünk. Nagyon érdekesek egyébként az ECON és a TAXE szakbizottság vonatkozó jelentései, amelyek egyfajta agendát, nagyon ambiciózus célokat fogalmaznak meg számunkra, és az Európai Bizottság minden bizonyal fog is foglalkozni a következő hónapok során ezekkel a célokkal és azoknak a megvalósításával. Aztán a miniszter tanács, a miniszterek tanácsa a holland elnökség alatt szeretne előrelépni, és nagyon fontos prioritásnak tekinti um, a társasági adózást, a vállalatok adózását, tehát itt minden bizonyal hamarosan uh, nagy előrelépésekről tudunk majd beszámolni. Nézzük most a helyzetet a tagállamokkal kapcsolatban. Amit európai szinten látunk, ugyanezek a jelenségek nemzeti szinten is uh, gyakran megmutatkoznak, tehát uh, nagyon sokszor a fiskális nyomás, például a munkára nehezedő um, adóterhek, uh, gyakorlatilag a leg, uh, tehát elérték a legfelső határaikat, ezt nem lehet tovább uh, növelni. Éppen ezért úgy gondoljuk, hogy az Európai Parlamenten és a tanácson kívül a mi céljaink nem fognak tudni az önök hozzájárulása nélkül megvalósulni, akár olyan szempontból, hogy a tanácsban nyomást gyakoroljunk az egyes tagállamokra az önök segítségével is otthon, illetve a már meglévő jogszabályok nemzeti jogba való átültetésének szorgalmazása is az önök feladata lehet. Nagyon sok célunk van, és ambiciózusok ezek a célok, és az önök munkája mindenképpen nagyon fontos ebből a szempontból, és elnézést kérek, hogy kicsit többet beszéltem a kelleténél. Köszönöm szépen, megyünk tovább. További két európai parlamenti képviselő hozzászólunk. Először Alain Lamassour a TAXE szakbizottság elnökeként kapja meg a szót. Köszönöm szépen. A vállalati adózás másfél évvel ezelőttig bezárólag egy nagyon unalmas témaként jelent meg az emberek szeme előtt. Aztán itt meg egyszer csak megérkezett a LuxLeaks ügy, és innentől kezdve hazáinkban politikai kérdésé vált mindez, Európában épp úgy, mint az Atlanti óceán másik partján. Egyébként itt kebeki parlamenti képviselők is ülnek, és mellesleg az Egyesült Államok kongresszusával is kapcsolatban állunk ebben a témában. A LuxLeaks minden bizonyal mérföldkő lesz, és egészen más időszak kezdi meg, kezdődik, mostantól kezdve a pénzügyi, illetve banki tevékenységek terén. Az Európai Parlamentnek nincsenek közvetlen kompetenciái, hatáskörei fiskális szempontból, adóügyi szempontból. Önöknek, nemzeti parlamenti képviselőknek viszont van ilyen szerepe minden bizonyal szerettük volna felderíteni, hogy milyen gyakorlatok valósultak meg Európán belül, ez volt az egyik célja a mi szakbizottságunk, különbizottságunknak, és amellett pedig szerettünk volna ajánlásokat is megfogalmazni OECD szinten és az Európai Bizottsági szinten is ezeket majd fel lehet használni. A vizsgálódásaink a következőkre derítettek fényt. Először is nagyon fontos azt látni, hogy a vállalati adózásunk biztos, hogy nem kapcsolódik a 21. század igényeihez. Ezek száz évvel ezelőtti szabályok, és nem is igazodnak a cégek globális jellegéhez, a világszintű finanszírozási és termelési módszerek kialakulásához, és a digitális platformokhoz sem. A második megállapításunk az volt, hogy a nagy cégek, multinacionális cégek ki tudják használni a jogalkotási különbségeket, még akár az európai piacokon is, ki tudják használni egy, azokat az előnyöket, amelyeket egy nagy multinacionális cég ki tud csikarni egy kicsi és gyakran elszigetelt tagállamtól. Az Európai Unió pedig nem lépett közbe. Tulajdonképpen minden egyes tagállamban voltak rossz gyakorlatok, és gyakorlatilag minden egyes tagállam egy másik tagállamnak a szadóparadicsoma. Tajrer képviselő és Eliza Ferreira képviselőasszony egy olyan filozófiát alakítottak ki, amelynek az volt a lényege, hogy a verseny szempontokat vegye figyelembe elsősorban Európában, és mindez az átláthatóság, a kiegyensúlyozottság kárára, hiszen egymás ellen harcoltunk sötét, ködös, átláthatatlan rendszerekben, és ezek nem is voltak igazságos rendszerek. Itt két szintről van szó, számunkra uniós tagok számára az európai családon belül kellene kiegyensúlyozott helyzetet teremteni. Az a célunk tehát, hogy az adóalapokat azonos definíciók alapján kezeljük minden egyes tagállamban, és talán ezen az alapon indulhatunk ki majd aztán az adó kulcsok megállapítása felé. 40 éve egyébként ezt már a, az áfa tekintetében megtesszük. Világszinten pedig az OECD ajánlásait szeretnénk előmozdítani, de ugyanakkor az is nagyon fontos, hogy az Egyesült Államok és más nagy globális partnereink szintén részt vegyenek ebben a munkában, és ugyanezen filozófia mentén gondolkodjanak. A jó hír az, hogy a multinacionális cégek jelenleg azért változóban vannak, nagy részt a közvélemény nyomásának köszönhetően, amely egyébként köz, nekünk is köszönhető ez a közvéleménybeli változás. A nagy multinacionális cégek rájöttek már arra, hogy nem engedhetik meg maguknak azt, hogy környezetszennyező vagy klímaváltozást előidéző cégekként jelenjenek meg a közvélemény szemében, és nem engedhetik meg maguknak azt az úgymond luxus sem, hogy nem jó adófizetőként jelennek meg a közvélemény szemében. Az Európai Parlament továbbra is oda fog figyelni Folytatjuk ezt a vizsgálódást a nemzeti parlamentek bevonásával, hiszen a mai találkozónk után lesz még két másik parlamenti, eh, parlament közi találkozónk, ugyanebben a körben áprilisban lesz az első, és eh, OECD körökben az összes OECD parlament eh, meghívásával fogjuk folytatni ezt a munkát. Köszönöm szépen! Thank you very Köszönöm szépen! Hügbájének adom meg a szót, aki parlamenti jelentéstevő a BEPS témában. Köszönöm szépen. Lamászur úrhoz hasonlóan én is nagyon örülök annak, hogy ma itt az Európai Parlamentben erről a témáról beszélhetünk. A bizottsági javaslatokat megvitathatjuk, és ahogyan elhangzott, a közvélemény és az Európai Parlament nyomására történik mindez gazdasági térséget csak akkor tudunk építeni, hogyha az adózást is harmonizáljuk, ennek kiegyensúlyozottnak, igazságosnak kell lennie, és a belső piac céljait kell követnie. Az agresszív adózási gyakorlatot a multinacionális cégek részéről 200-240 milliárd dolláros ra tehető körülbelül az éves szintű adó, tehát elkerült adó befizetés, ennyit károsodtak az uniós országok. Ez az új javaslat, ez az új csomag egy rendkívül fontos lépés, de csak egy lépésről van szó. Sokkal tovább kell menni annak érdekében, hogy európai szinten ezt az adóparadicsom rendszert megszüntessük. Ahogyan elmondtuk már, persze itt az Európai Unióban sem ültünk tétlenül, nagyon sokat tettünk az elmúlt évben, ajánlásokat fogalmaztunk meg a Tajrer Fejrera jelentés keretén belül, és itt szeretném megköszönni egyébként az összes koordinátornak is a munkáját, és a, az automatikus erő adatcserére vonatkozó irányelv is ide tartozik. Én úgy gondolom, hogy itt a parlamenten belül sikerült nagyon fontos kérdéseket megvitatnunk. Az egyik például az, hogy a multinacionális cégekre vonatkozó adó rulingokat most már meg tudjuk vizsgálni. Sajnos nagyon kevés idő állt a rendelkezésemre, remélem, hogy néhány gondolatot azért fel tudtam villantani. Úgy tűnik, hogy onnantól kezdve, hogy van ilyen megállapodás egy tagállam és egy multinacionális cég között. Nem igazán érjük, hogy a tanács miért akart itt egy tíz éves átmeneti időszakot bevezetni. Szankciókról is szó esett, amikor szankciókat léptetünk életbe, akkor nem tudom, mennyire lehetünk biztosak abban, hogy mindenki mindent jól fog csinálni. Nagyon szeretnénk azt is, hogy az Európai Bizottság az igazságosságot garantálni tudja, nagyobb átláthatóságot biztosítson az összes multinacionális céggel kötött adómegállapodás tekintetében, ezeket közé kell tenni, és meg kell találni azokat a cégeket, amelyek európai szinten több országban tevékenykednek. Ez nem csak az Európai Unió, hanem a nemzeti közigazgatások, illetve adóhatóságok munkáját is megkönnyíteni, hogyha létezne ilyen lista. Köszönjük szépen, nagyon érdekes javaslatokat hallhatunk ebben a mostani javaslatban az Európai Bizottság részéről. Az egyik a country by country reporting, tehát ez az országra lebontott jelentés. Ilyen, ez minden bizonyal hozzájárul majd ahhoz, hogy nagyobb átláthatóságot biztosíthatunk. És aztán itt van a BEPS, amelyről minden bizonyal többet fogok beszélni, mert ennek a témának vagyok a jelentéstevője itt a parlamentben. Ezek nagyon jó, kemény intézkedések. Egyrészt a definíció kérdése rendkívül fontos, hiszen itt az anya vállalatoknak kell a leányvállalatok nyereségei után is adózni, ez lenne az egyik, jelent, ez lenne az egyik ajánlás, aztán a kettős adóztatás elkerülése, tehát a származási országokban való forrásadó bevezetése, abban az esetben főként, hogyha a leányvállalat országában sokkal alacsonyabbak, 40%-kal alacsonyabbak az adó kulcsok. Aztán a multinacionális vállalatok nagyon sokszor visszaélnek a copyright is. Ezt is el kell tudni kerülnünk, és az lábak kérdése, valamint a hibrid termékek visszaszorítása fontos cél még. Én úgy gondolom, hogy itt még további nagyon fontos kulcs, kulcskérdések hiányoznak. Gondolok például arra, hogy hogyan definiáljuk a profit zónákat a multinacionális cégek szempontjából, tehát hogy valóban ott valósuljon meg az adózás, ahol a termelés, illetve a szolgáltatás folyik. Tudjuk, hogy például a Google nagyon gyakran él vissza a helyzetével, de más multinacionális cégeket is említhetnénk, ezeket a gyakorlatokat be kellene szüntetni, mert ezek a cégek a szociális modellünket, a társadalmi modellünket kérdőjelezik meg, hiszen nem fizetik be a szükséges hozzájárulásokat a betegbiztosítási rendszerekbe, társadalombiztosítási rendszerekbe, illetve nyugdíjrendszerekbe. 2016-ban úgy gondolom, hogy nagyon fontos lenne az administratív terhek csökkentése, és a jogi bizonytalanságok, illetve joghézagok megszüntetése, hogy valóban a nemzeti a különböző nemzeti rezsimeknek, ugye itt 28 tagállamról beszélünk, 28 jogrendről, az ebből fakadó jogi különbségeknek könnyebben meg tudjanak felelni a multinacionális cégek, és egy egyablakos rendszerben tudják az adófizetésüket megoldani. Nem reméljük azt, hogy ezek a javaslatok majd támogatásra találnak, az itt jelenlévő nemzeti parlamentek képviselőit is szeretnénk meggyőzni, ugyanis önök azok, akik konkrétan tudnak hatni hazájukban kormányaikra, és mindenki tudja azt, hogy ilyen módon lehetne konkrét megoldásokat találni. Thank you. Köszönöm. Most megadom a szót. Az első nemzeti parlamenti kép. Michael Bach úrnak, a Bundestag német parlament képviselőnek. Elnök úr, köszönöm szépen a Bundestag nevében. Szeretném kifejezni örömmet afelett, hogy a G20-ak pénzügy miniszterének találkozója során sikerült megállapodni a profit átvitel kérdésében a multinacionális vállalatokat szabályozva. A BEP akcióterv helyén való, voltak éppen az nemzetközi adópolitikában mérföldkövet jelent, és az adó igazságosság tekintetében nagy eredmény Európa számára, ezért hogy fontos, hogy ma beszéljünk róla. Világszerte az első eset, hogy ilyen nagy konszenzus jött volna létre a nemzetközi adózási sztenderdek vonatkozóan, ilyen formában világ, a világon sehol nem volt erre még példa. Fontos azonban, hogy nem, ez nem maradjon írott malaszt, hanem a valóságban meg végre is hajtsák. Ezt csak a nemzetközi úton lehet szabályozni ezeket a kérdéseket a jövőben, elkerülhető így a, a tagállamokra negatív hatással levő adóverseny és az agresszív adótervezés is elkerülhető lesz. A nagy problémát ott látjuk, azokban az országokon belül, ahol nem látják be a, a helyzet nehézségét, és nem, vagy nem képesek, vagy nem kívánják végrehajtani a reformokat. Az alapprobléma továbbra is az, hogy egy sor tagállam az Európai Unióban az ajánlásokat nem teljes körben és csak habozva hajtja végre. A következő években azonban minden állam aktívan kell vállalja azt a feladatot, és itt több van tennivaló. Annak érdekében, hogy mi bezárjuk az adó kiskapukat, az adódömping, az adó oázisok gyakorlata elkerülhető legyen, a BEPS projekt csak így lehet sikeres és fenntartható. Hiszen ma is úgy áll a helyzet, hogy, hogy a felelős európai polgárok és vállalatok fizetik a magas adókat, és minél magasabb adókat fizetnek, annál inkább el tudják vinni a multinacionális cégek a, a profitjukat, a, a jövedelmüket. Ez, ezen gondolkodnunk kell. Nem szabad a verseny zavaró tényezőket megengedni, mert mert ez végsősorban egyetlen országnak sem hoz hasznot hosszú távon az Európai Unióban. Hogy a nagyra törő projektek a valóságban, a gyakorlatban is működjenek, ez döntő fontosságú szerintünk, és ehhez döntő fontosságú is, hogy az Egyesült Államok is csatlakozom e körhöz. Nagyon fontos, hogy egyes államok ne kapjanak, vagy vállalatok külön elbánást a adódömping éllovasai Google, Amazon és a többi multinacionális koncern kell, kell, koncern kell megakadályozni abban, hogy jövedelmüket ide-oda átvigyék. Ez az állampolgárok javát szolgálja, ha sikerül megakadályozni. Ide tartozik az is, hogy minden állam lehetőleg egy időben kell végrehajtsa az intézkedéseket, különben megint ki lehet majd játszani államokat egymás ellen. A gyakorlatban nem sok azt mondanak, hogy az első szakaszban csak néhány Európai Uniós tagállam vezeti be az intézkedést, míg az egyes hatállamok nem. Ezért rendkívül fontos számunkra az is, hogy egy tudatváltozást, gondolkodásváltozást érjünk el a nemzeti parlamentekben, az adódömping elleni gondolkozást bevezetve, a nemzeti adó jogszabályok körében is, és a multinacionális cégekre vonatkozóan is. Úgy látjuk, hogy ez az akarat, különösen a koncernek körében, a nagyvállalatok körében még nem érvényesül eléggé, itt kell tehát ezekkel tehát közösen foglalkoznunk. A legfontosabb aspektus számomra elsősorban az, hogy az értékteremtés csak ott legyen adózás tárgya, ahol, azon a helyen, ahol megvalósul, és csak egy helyen. Szerintem az európai adószám ezért helyén való eljárás volna. Németországban szövetségi államban élünk, például ahol az egyes szövetségi államok csak úgy tudnak átadhatóan működni, ha minden szövetségi államra vonatkozóan van adószám. Aztán azért patentboxok esetében világos szabályokat kell meghatározni, hogy csak olyan vállalatok esetében kapjanak engedélyt, ahol tényleges kutatási, fejlesztési tevékenység folyik. Kutatási tevékenységek átétel az egyik államból a másikba adóelkerülési szándékkal ne valósulhasson meg azonos szabályok, azonos sztenderdek minden államra, minden vállalatra érvényesen, kivétel nélkül érvényesüljenek. Ezért lehetőleg konkrétabban kell meghatározni az irányelveket, minél nagyobb a mozgástér az értelmezésben, annál nagyobb a veszély, hogy kiüresednek ezek, és a versenytorzulás erősödik az egyes államokban. A német Bundestagban bírálat fogalmazódott meg a antibebs intézkedések végrehajtását illetően, mert ezek nem szabad, hogy megterheljék az export gazdaságot. Hogy kettős adasztás kerüljön vezetésre, az elkerülendő, hogy a gyártóország és a fogyasztóország is adóztasson. Egyes pontokban például az kamatkígyó, vagy az OECD ajánlásoktól való eltérésben nem látjuk ennek indokoltságát, mert az CD ajánlása helyén való, nem szabad felpuhítani. Az EU tagállamok és a nem EU OECD államok közötti különbségeket is el kell kerülni, mint az Egyesült Államok, mert itt megint csak felmerül majd a kettős adatás elnök. Kérem, hogy zárja le, kollega, mert lejárt az idő. Köszönöm, befejeztem. Köszönöm szépen. Martin van Rey, a holland szenátus felsőház tagja. Köszönöm, elnök úr. Csak a teljesség igényért mondom, Martin úr van itt mellettem, és én Marnix van Rey vagyok, ő meg Martin van Rey. Tehát a holland szenátus nevében szeretnék nehez szót szólni azon jelenlegi kezdeményezésekről, amelyek az Európai Bizottság vezetett be az adó elkerülés, elkerülés érdekében. Az Anti-Tax Avoidance amiről beszélek, amely két héttel ezelőtt kerül vezetésre. Három pillérre támaszkodik ez a csomag. Az eredményes adóztatás, átlátható adórendszer és a kettős adóztatás kockázatának elkerülése. Miután az OECD publikálta a BEPS cselekvési tervet október 5-én tavaly, amelyet a G20-ak jóvá hagytak november 15-én, 16-án, az Európai Bizottság a BEPS napirendben is elindította 2015. június 17-én vitatta meg a holland parlament a BEPS csomagot, a parlamenti év első felében, amely a napterv második fele volt. Nagy támogatást kapott, általában a BEPS iránya a kemény jogszabályokat jobban, szívesebben látjuk, mint a puha jogszabályt. Én értem az Európai Unió jogszabályalkotási hatalma erősebb kell legyen, mint az OECD puha jogalkotása. Ebben az értelemben van értelme annak, hogy az Európai Bizottság azonnal ragadja meg a kezdeményezést, igyekezze a BEPS cselekvési tervet kemény jogszabályokká fordítani és komoly ajánlásokká. Az Antitex Avoidance irányelv javaslata hat kulcsfontosságú intézkedést irányoz elő. Ezek jó része négy, nevezetesen a BEPS cselekvési terv része például a kamat korlátozás, a hibrid szabályozás, az általános visszaélés elleni szabályozást. Kettő viszont teljesen tiszta európai kezdeményezés, a switch over szabály és az exit adózási szabályok. Ez a kettő. Meggyőző indoklás kell ahhoz, hogy az Európai Bizottság több, nagyobb körben szabályozza, mint a BEPS csomag, amelyet a G20 fogadott el, előrányozná arányosak kell legyenek, legyenek ezek a javasolt intézkedések, a négy szabadságot és a szabszolítás elvét is tiszteletben tartva. Végül az Európai Unió, mint egységes piac, fenn kell maradjon, és az európai vállalkozók és a befektetők számára vonzó piac kell legyen. Az európai belső piac versenyképes kell legyen más nagy gazdaságokkal szemben, mint Kína vagy az Egyesült Államok, adópolitika tekintetében is. A kemény jogszabályok egyik előnye az, hogy a jogalkotási folyamat demokratikus módon történhet, és ezek eredménye minden EU tagállam számára ugyanaz kell legyen. Mindegyikük végre kell hajtsák az irányelveket, átültetve őket a nemzeti jogrendbe, és így az Európai Unióban egyenlő játékszabályok jönnek létre. Ahogy el tudják képzelni, az Anti-Avoidance Directive új javaslatai, illetve az adminisztratív együttműködés irányelvre javasolt módosulások még nem voltak vitatárgyi a holland parlamentben, mert az várja a holland kormány értékelését a legfrissebb javaslatokra vonatkozóan. Jelen pillanatban érdemes hangsúlyozni azt is, hogy az ország jelentések gyakorlata a holland jogszab, joggyakorlatban már január 1-től bevezetésre kerül a holland kormány, a BEPS ajánlásokat törvényi jogszabályá alakította az átláthatóság fontosságát figyelembe véve. Ugyanez érvényes a közös jelentéskészítési sztenderdekre vonatkozó ajánlásra. Azt várjuk, hogy az átláthatósági napirend, amelyet a bizottság javasolt, a holland parlament részéről is elfogadásra kerül, ahogy ez történt, az adó döntések cserére vonatkozó előrányzatra is. Végül, de mutatva sorban Hollandia támogatja a fejlődő országokat azon törekvéseikben, hogy adóhatóságai kapacitásait erősítsék, Hollandia erősíti egy általános visszaélés elkerülési szabály bevezetését 24 fejlődő országban. Ezért az EU stratégiának az a része, amely a fejlődő országoknak nyújtandó adóügyi segítséget illeti, valószínűleg nagy holland támogatást élvez majd. Köszönöm. Thank you. Köszönöm. Most pedig Ladislav Kamenyevski következik, aki a Szlovák Parlament pénzügyi és költségvetési bizottságának a elnöke. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném a szlovák köztársaság álláspontját bemutatni az OECD projekttel kapcsolatban. A Szlovákia különös figyelmet fordít a külföldi cégek adóztására, és támogatjuk a koordinációt, az információk megosztását az adóigazgatások között annak érdekében, hogy az adóelkerülést és az agresszív adótervezést megakadályozzuk. Szlovákia, Szlovákia apránként fokozatosan változtatta a saját adójogszabályait és a közigazgatási gyakorlatát is annak érdekében, hogy ne legyünk az adóalap csökkentés, illetve a nyereség átirányítás áldozatai, és hogy megfelelőképpen tudjuk működtetni az adóigazgatásunkat, amely ugye az adóauditokat hajtja végre, a transferárazás, illetve a határokon átnyúló adóelkerülés elleni küzdelmet folytatva. Támogatunk tehát minden adminisztratív együttműködést, és aktív szerepet játszunk az információ cserében adózási célból. Tulajdonképpen nagyon jól működik, robusztus ez a hálózat, ami az információ cserét illeti. Szlovákia véleménye szerint az OECD BEPS kezdeményezése nagyon átfogó, és az egész Európai Unióra nézve elmondható ez az adóügyi kérdésekben. Amikor erről a csomagról beszélünk, illetve arról, hogy az Európai Unió lépéseket tesz ezen a téren, ezt Szlovakia támogatja. Reméljük, hogy az EU zökenőmentesen és mielőbb végrehajtja az OECD ajánlásait. Ez garantálná, hogy egységes legyen az OLCD webs ajánlások átültetése, és így nem minden tagállam a saját feje után menne. A szabályok biztosítanák, hogy fenntarthatóbb módon működjön az Európai Unió, ne legyenek szükségtelen kettősségek, és az OECD munkája jó példája például a HÉA irányelv kibővítésének, az országonkénti jelentések elkészítése, és Szlovákia üdvözli az adóelkerülési csomagot is, amelyet az Európai Bizottság tett le az asztalra a 2016. január végén. Szlovákia azt is támogatja, hogy az EU az adóelkerülési irányelvről eszmecserét folytat. Reméljük, hogy az OECD BEPS koncepciót tovább fejlesztik az Európai Unió működéséről szóló szerződés alapján. Remélhetőleg az Európai Tanács szintjén is komolyan foglalkoznak ezzel, érdemes a BEPS külső dimenzióit megvizsgálni, és remélhetőleg a harmadik országokkal folytatott párbeszédet intenzívebbé teszi az EU, hiszen az adóztatás terén szükség van a jó kormányzásra. Köszönöm szépen. Köszönöm. Most pedig átadom az elnökletet kollégámnak. Köszönöm szépen. Meghallgattuk tehát az OECD képviselőjét, az Európai Bizottság képviselőjét, az Európai Parlament feltételes adó megállapodások és egyéb intézkedések bizottság elnökét, illetve az Antibepsz irányelv előadóját, és egy német, egy holland és egy szlovák parlamenti, nemzeti parlamenti képviselőt hallgattunk meg. Most röviden kérdésekre és válaszokra lesz lehetőség. Mindenkit emlékeztetnék, hogy maximum kettő percet vehet igénybe. Kérem, figyeljék az órát a hozzászólásuk közben. Először Müet úrnak adom meg a szót, aki a francia parlamentből érkezett. Oui, merci, monsieur le président. Jó napot kívánok! Ez hát a harc a adóelkerülés, adóoptimalizálás ellen nagyszerű időben érkezett. Franciaországban pont amikor ezt a BEPS projektet elindítottuk három és fél évvel ezelőtt az agresszív adópolitika vagy adóelkerülési politika tekintetében a nemzeti jogalkotásban is változásokat hozott és valóban akkor találkoztunk először az Európai Bizottság képviselőivel, de akkor nagyon nehéz volt európai szinten bármit tenni, egész egyszerűen azért, mert az adókérdések nemzeti szuverenitásba tartoznak. És még nem érett meg annyira a helyzet, hogy az megszülethessen, amire viszont ma lehetőség van. A LuxLeaks minden bizonyal nagyon felgyorsította az eseményeket, és ezért ma már az egyik legfontosabb kérdésé vált. Annó már rájöttünk egyébként arra, hogy pont Európa szívében történik mindez, és az igazi kérdés a következőképpen ragadható meg. Mit lehet tenni annak érdekében, hogy a nemzeti jogalkotás kikerülésével a mm, multinacionális cégek végül is rájöttek arra, hogy hogyan kerülhetik el azt, hogy akárhol is adót fizessenek. Éppen ezért nagyon örülök annak, hogy most az Európai Bizottság, az Európai Unió különböző javaslatokkal foglalkozik ebben a tekintetben. Szerintem az egyik rendkívül fontos és európai hatáskör a nyerességadó adóalapjának definíciójára gondolok, mert ebben az esetben közös szabályok alapján tudnánk eljárni, és ez egyébként egyszerűbbé is tenné a helyzetet a vállalatok számára. Köszönöm szépen. Anna Rampoy úr, a következő szól a, a belga képviselőház tagjaként. Elnök úr, Belgiumba, Belgium egyre inkább része annak a szakpolitikának, amely a BEPS révén valósul meg, és a Lamassur úrral is kapcsolatot tartunk, valamint a Taxud szakbizottság munkájával az adó alap meghatározásában, illetve a preferenciális adótarifák kérdésének meghatározásában nemzetközi vállalatokra vonatkozóan valamint a döntések, a határozatok végrehajtásában, ezek átláthatósága a transfer pricing gyakorlatának problematikáját is szem előtt tartva, hiszen az adó alap meghatározása számunkra rendkívül fontos téma. Európai szinten a közös vállalati adó alap meghatározása volna a megfelelő módszertan. Két kérdésem volna Például az Európai Bizottságban Vastager asszony elételte Belgiumot az excessive profit rulings gyakorlata miatt, tehát a kétszeres nem adóztás miatt. Megvannak persze az érvek emellett, ám azt is látni kell, hogy a 2004 óta fennálló rendszerben retroaktív, visszamenőleges hatályú kiigazításokat irányozna elő a belga állam részéről. Kérdésem az, hogy az Európai Bizottság bizonyos államok esetén, egyes rendszerek esetén elítéli a visszamenőleges hatályt, illetve másoktól megköveteli, de milyen hatása lehet a visszamenőleges hatályú alkalmazásnak a jogbiztonságra, a beruházások biztonságára a vállalatok szempontjából? Második kérdésem, az európai irányelvek bevezetésekor, a BEPS irányelvek bevezetésekor a köztes időszakban abszolút nem világos az, hogy a jogbiztonság hogyan érvényesül bizonyos eh, államháztartási politikák esetében. Például hallottam azt arról, hogy a tőke eh, levonása, az saját tőke levonhatósága a BEP ben vitatott a nemzeti érdekek mentén, és ebből adódik a kérdés, hogy az ilyen rendszer, mert az Európai Bizottság egyszerre azt mondja, hogy lehet, másszor meg azt mondja, hogy nem engedélyezi, vagy nem engedélyezhető. Hát fontos volna a jogbiztonság érdekében is, és az irányelv tartatóság érdekében a köztes időszakban világosan látni, hiszen a jogbiztonság a, köztes, a előttünk álló köztes időszakban is garantálandó. Köszönöm szépen! Hadd hangsúlyozom még egyszer, hogy maximum két perc a hozzászólási idő, mert mindenkinek szeretnénk időt adni, hogy megkapja a szót, ha kérte. Következő Grecs úr, a Máltai képviselőház tagja. Grazie, so chairman. Köszönöm, elnök úr. Kétségkívül nagyon technikai jellegű ez a téma, ettől hát függetlenül politikai szempontból is nagyon fontos. Nyilván nemzeti és európai szinten is nagy a jelentősége ennek a kényes témának, aminek komoly anyagi vonatkozásai vannak. Ezért tehát alaposan meg kell vizsgálnunk azokat a kényes intézkedéseket, amelyeket a tagállamok meghoznak. Egyetértünk a tisztességes adózás alapelvével, és ezért a adóelkerülés elleni csomag számos intézkedésével egyetértünk. Azonban nem tudjuk azt elképzelni, hogy egy ilyen csomag befolyásolja a tagállamok szuverenitását. Ugyanis az adózás az továbbra is a nemzeti kompetenciába tartozik. Emiatt elengedhetetlen ennek a kezdeményezésnek az esetében, hogy tiszteletben tartsuk a szuverenitást, csak így lehet sikeres, tehát a szubszidiaritás alapelvét figyelembe kell venni. Így épül fel ez a terület. El kell ismerni még azt is, hogy nem csak adózási, hanem fiskális kérdésekben is szuverének a tagállamok. Csak így lehet elképzelni, hogy az intézkedéseket egyáltalán végrehajtjuk, végrehajtsák a tagállamok. Végül pedig az a véleményünk, hogy a kisebb méretű gazdaságokban amelyek esetleg nagyobb kockázatoknak vannak kitéve, mint a nagyobb tagállamok gazdaságai, fontos megvizsgálni az ilyen intézkedések hatásait. És fontos elgondolkodni arról, hogy az állampolgáraink és választópolgáraink hogyan fognak bízni a csomagban. Fontos, hogy ők is tudjanak hinni ebben a bízni ebben a csomagban, másképpen nem tudjuk sikerre vinni a végrehajtást. Köszönöm. Köszönöm. A következő hozzászóló Zsoli Éva Zsoli, az Európai Parlament zölde képviselőcsoportjától. Köszönöm szépen, jó reggelt mindenkinek! Azt hiszem, amit ami ilyen feladatot végzünk, az most nagyon fontos. Én csak azt szerettem volna elmondani, hogy a zöldek képviselőcsoportja az Európai Parlamentben mind dolgozik. Az IKEA-val kapcsolatban kértünk adatokat, és kiderítettük, hogy ez a vállalat egy milliárd dollárnak megfelelő adót, adó megfizetését úszta meg hat év alatt. Nagyon sok tagállamra vannak adataink. Belgiumban például egy év alatt 7 millió, Dániában 3-at, Franciaországban 23-at, Németországban 36-ot, és így tovább, mármint millió dollárnyi adót úszott meg ez a vállalat. Tehát azt kérném mindenkitől, hogy vizsgálják meg ennek a vállalatnak az adófizetési ügyeit, forduljanak a pénzügyminiszterükhöz a jelentés mindenki számára elérhető, el fogom küldeni a titkárságnak, mindenkivel nagyon szívesen megosztom ezt az információt. Nagyon fontos, hogy az új BEPS szabályok ne változtassák meg ezt a lehetőséget, nem változtatják meg ezt a lehetőséget, nem fogják ezek az új BEPS szabályok azt elérni, hogy az IKEA ezentúl majd befizesse az adóját. Mi a parlamentben zöld képviselőcsoportként lehet szab- javasolni fogjuk, hogy még tovább intézkedéseket fogadjanak el, olyanokat, amelyek nem szerepelnek a BEPS csomagban. Köszönöm szépen a következő hozzászóló, Oprea úr, aki a román szenátusból érkezett hozzánk. Köszönöm szépen, elnök úr! Nagyon támogatjuk ezt a tervet és az adóelkerüléssel szembeni küzdelmet a nagyvállalatok esetében. Tudjuk, hogy hiányzik a koordináció, nincsenek a közös standardok elkészítve, így nem tudunk hatékonyan fellépni, nagyobb kompatibilitásra van szükség a nemzeti rendszerek között. Ami pedig az irányelvtervezetet illeti a közös társasági adóalapról, a román parlament nagyra értékeli azt, hogy a felülvizsgálat most következik, hiszen ennek nagy hatása van az adóelkerülésre, és az a véleményünk, hogy a célkitűzésnek annak kellene lennie, hogy a belső piacon távolítsuk el az adózási akadályokat. A tervezetben azért vannak ellentmondásos elemek, tehát ezekkel még foglalkozni kell. Vegyük figyelembe, hogy mi lesz a, hatá a hatása ezen intézkedések alkalmazásának. A Románia esetében hátrányos lehet ez, mert könnyebb lehet majd a nyereségre szert tenni, mint azokban a tagállamokban, ahol a munkaerő értéke nagyobb, és a vállalat eszközei is többet érnek nálunk, ugye ez mind kevesebb, alacsonyabb. A határokon átnyúló módja a veszteség csökkentésének gazdasági és fiskális különbségekhez vezethet, és a költségvetési bevételt is bizonytalanná teszi. Az új javaslat benyújtása után, amely 2016 második felében kerül sorra, Románia továbbra is folytatni fogja ennek a javaslatnak a felővizsgálatát, illetve a hatások felővizsgálatát. Köszönöm szépen a következő hozzászóló, Louvagier asszony, aki a Franciaország gyűléstől érkezett. Louvagier. Louvagier. Nos, hát az, hogy az adózást hogyan kötjük össze a mm, helyszínekkel, ez egy olyan terület, amelyben Európának mindenképpen tennie kell valamit. A legutóbbi időszakban, hetekben megkapott információk alapján bizonyosságot nyert az, hogy világos választ kell adni erre a probléma mára. Hiszen itt hatalmas az elkerült adó mértéke, és azt hiszem, hogy Európa csak akkor lábalhat ki a válságból, hogyha ezt meglovagolja ezt a lehetőséget. Nem kérhetjük azt a tagállamokban az állampolgároktól, hogy fizessék be az adóikat, és ugyanakkor ne, nem teszünk semmit, és nem, főként nem gyorsan lépünk fel a nemzetközi multinacionális cégek esetében az ő adózásukkal kapcsolatban. Fontos lenne tehát a visszaélések, a domináns vagy erőfölényel való visszaélések jelentése is ebben a tekintetben. Ambiciózus közös fiskális célokra van szükség, és az átláthatóság növelésére. Annak érdekében, hogy ezekre a célokra megoldást találjunk, partnerséget kértek a felszólalók a tagállamokkal, Nos, én azt hiszem, hogy ez egy rendkívül fontos eleme a BEPS megvalósulásának. A jelenlegi helyzetben azt tudom mondani, hogy tagállami szinten is minden bizonyal megvan az akarat arra, hogy igazi, kiegyensúlyozott és igazságos adórendszer alakuljon ki. Thank you. Köszönöm szépen. Engelbrecht úr Következő zászló a Dán Folketinget képviselője. Köszönöm, elnök úr, hölgyeim és uraim! Tisztelt képviselőtársak! Emlékeztessük magunkat arra, mi a legjobb gyakorlat, mi a lényege annak. A BEPS a legjobb gyakorlat nem az, hogy minél több társadalmat szedjünk be, hanem az kell legyen a cél, hogy a nagy vállalatok ugyanúgy adóztassanak, mint a multinacionális vállalatok. Tehát ez az vers egyenlő versenyszabályok biztosításáról is szól. Ne feledkezzünk meg erről a nagyon fontos célról. Hallottam néhány olyan nyilatkozatot ma, amely arról szólt, hogy, hogy tudatosítani kell a lakosság, az állampolgárok körében is ennek fontossága. Dániában igen erősen hangoztatjuk ezt progresszív módon. Nem csak azért mondom ezt, mert miniszter voltam e területen, hanem azért is mondhatom, hogy progresszívek vagyunk, mert az adó kérdéseit nagyon hosszú évek óta közvitára bocsátjuk. Egyik fontos eleme a tudatosításnak az, és egyik haszna, hogy a multinacionális nagyvállalatok, amerikai vállalatok Dániában részt vesznek ebben a közvitában. És azt mondják, Miért ne lenne akkor, miért ne lehetne még több átláthatóság Dániában, mint más tagállamokban? Ha, ha ebben sikere járunk, akkor, akkor tényleg előre léptünk. Úgyhogy a Dán tapasztalatok alapján szívesen segítjük önöket az önök parlamenti helyzetében, hogy ezt át keresztül vigyük. Dániában van egy nyílt adatbázis, mely látható minden egyes vállalat adó befizetése az elmúlt évek során, és ez, hölgyeim és uraim, tudatosítja az emberekkel a dolog fontosságát. Én azt mondom, csináljuk, és hajtsuk végre a BEPS projektet, ültessük át nemzeti jogszabályokban, lehetőleg hamarabb. Köszönöm. Stolozsán úr a következő, hozzászóló a néppárt köréből Európai Parlament. Köszönöm. Üdvözlöm az Európai Bizottság irányelv tervezetét és azokat az erőfeszítéseket, amelyeket a tagállamok és a nemzeti parlamentek tettek. Annak érdekében, hogy megállítsuk a profit átvitelt, vagy csökkentsük. Tény, hogy a KKV-k sokkal több adót fizetnek, mint a multivállalatok. Ennek véget kell vetni. Éppen most értesültünk az Európai Bizottság nyilatkozatából arról, hogy egyes adódöntések, adóra vonatkozó bírósági döntések megszekték az állami támogatásokra vonatkozó európai szabályokat. Kérdésem az az Európai Bizottsághoz. Hogy lehetséges ez? Hogy nem léptek ebben az ügyben, hiszen az adó határozatok régóta, nem csak egy év vagy néhány hónapja állnak fenn, és nem léptek mégsem. Az Európai Bizottság csak akkor lépett, amikor közbotrány ö, volt érzékelhető, máskor nem. Ez pedig nem elfogadható egy Európai Bizottság részéről. Kérdésem tehát az, Miért nem cselekedtünk már régen, már jó régen ebben az ügyben? Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Következő felszólaló Lori asszony az ÉSZ parlamenttől. Köszönöm szépen. Egyetértek a Godán kollégával. Nagyon fontos az, hogy az adóelkerülés ellen felvegyük a harcot, ez egy kulcsfontosságú témája az adózás kérdéskörének, és azért is van ez így, mert csak így lehet egy kiegyensúlyozott, igazságos adórendszert kialakítani Európában, ami hozzájárul a növekedéshez. Ma megpróbálunk arról is beszélni, hogy a ma gazdasága egészen máshogy néz ki, mint a múlté és ehhez nem, igaz, nem igazodik a jelenlegi adórendszer. Például a digitális világban nagyon nehéz megmondani azt, hogy hol valósítják meg az értéket, a hozzáadott értéket, ugyanakkor ott kellene adózni. Éppen ezért nagyon fontos az, hogy világosan lássuk azt, hogy hol keletkezik a nyereség, és itt kell az adózást is megvalósítani. A adózásra vonatkozó információk cserével kapcsolatban minél jobban el kellene tudni kerülni a túlzott administratív terheket az OECD és az EU is ilyen irányú ajánlásokat fogalmazott meg. a, az adózást a tőke, illetve munkát sújtó adókról inkább a környezeti adókra szeretnénk átirányítani. Andrei asszony, vagy André asszony következik Franciaországból. Köszönöm szépen. A BEPS rendszert Franciaország nagyon nagy mértékben támogatja, sőt, ezt először még a nagy digitális amerikai cégek adóelkerülésével kapcsolatban vetettük fel, hiszen nagyon fontos az, hogy ott adózzanak ezek a cégek, ahol megvalósul a nyereségük. A relokalizáció, az adó alapok mm, relokalizációja miatt aztán Indokinába, Argentinába vagy Brazíliába kerültek bizonyos nagy francia multinacionális cégek is. és ott is fizetnek adót, és nem pedig a leány, az anyavállalat országában. Tavaly jó néhány meghallgatást szerveztünk, amelynek az volt a célja, hogy Franciaország mennyire képes egy aktív, hatékony fiskális diplomáciának köszönhetően képviselni a nagy francia cégek érdekeit, ezt az OECD-nél is megpróbáltuk elérni, és ott meg is hallgattuk ezeknek a nagy nemzetközi szervezeteknek a véleményét. 2016-ra vonatkozólag a szenátus már el is fogadta a legfontosabb irányelveket, a BEPS-nek bizonyos iránymutatásait már a franciaubát is ültettük, ugyanakkor még sok mindent meg kell valósítani. Köszönöm. The last... Köszönöm. Utolsó hozzászólunk a listán. Demasi úr a GUE, az Európai Parlament GUE frakciójából. Üdvözlöm Brüsszelben kollégáimat. Az adó elkerülés elleni csomag az Európai Bizottság részéről nagyon nagy lépés a bizottság szintjén, ám kicsi lépés csak a becsületes adófizetők tekintetében is azon állampolgárok, európai állampolgárok tettepegők kap az állam megtakarítások áldozatai. A multinacionális vállalatokat egy egységként kell kezelni, mert valójában azok nem külön-külön lányvállalatok alapján. Az Európai Bizottság új időállások legmagasabb szintjét választotta, tehát 30% továbbra is levonható az adó, adózás előtti nyereségből, és egy sor kivétel érvényesül. A switch over klauzula, vagy a ugyan erős eszköz lehet az adóátvitelre, ám 40%-os szint meghatározása CFCU beléptetése előtt, mielőtt az anyavállalat bizonyos szintet érne el, 75%-ban került meghatározásra, egyes elméletek 90%-ot irányoznak elő. Mindez arra vezet, hogy alacsony adószínvonalú államokba vigyék át a termelést a multik. Úgyhogy van még itt tennivaló, van még eviteni való a rendszeren az adóigazság érdekében, hiszen erre van szüksége az állampolgároknak, és erre van szüksége a gazdaságainknak, hogy a közberuházásokat tudjuk finanszírozni, amely kivezet bennünket a válságból, és az adóbevételeket növelheti majd. Köszönöm, utolsó hozzászólás volt, ezzel a BEPS témáját kimerítettük, érzékeltem, hogy kérdések is elhangzottak, kettő a belga képviselőház részéről, egy meg a román parlament részéről. Talán most megadom a szót az Európai Bizottság képviselőjének, hogy röviden reflektáljon két percben maximum a kérdésekre, és ezt követően majd két oldalú megbeszélések során lehet feltárni a további problémákat. Köszönöm szépen. Nagy örömmel mondok néhány gondolatot el. Először is szerettem volna mindenkinek megköszönni a munkáját azoknak, akik a közös vállalati adó alap mellett tették le voksukat. A beps szem belül semmi értelme nincs bármit is tennünk, hogyha nincsen konszolidált adóalap európai szinten. Másodszorban most a, az állami támogatásokra nem szeretnék kitérni, már csak azért sem, mert ezt a verseny jogi főigazgatóság kezeli ezt a témát minden esetre. A általános rendszer nem mindig inkompatibilis a visszafizetésekkel. Ami a különleges rezsimeket illeti, ez valami olyan, amelyet abban az értelemben kell értékelnünk, hogy hogyan tudjuk összehasonlítani más tagállamok belé meglévő visszaélés ellenes jogszabályokkal a belga rendszerhez képest ennél sokkal jobb megoldások is vannak. Ezt egyébként az európai szemeszter kapcsán is elmondtuk Belgiumnak. Önmagában nem rossz ez a rendszer, de nagyon fontos, hogy igen szigorú szabályok mentén a visszaélést elkerülni ö, kerülje el. Egyelőre az olasz rendszer sokkal jobbnak tűnik, mint a belga, de az biztos, hogy ez most még vita tárgyát képezi Belgiumban is. Aztán nézzük a tax rulingok kérdését nem a LuxLeaks után ébredtünk fel az Európai Bizottságnál annak érdekében, hogy ezt az információcsere rendszert megvalósítsuk. Ez már korábban is 2010 óta fontos téma volt számunkra, de az igaz, hogy a holland kollégának, tehát a holland kolléga már elmondta, hogy amikor világos és ambiciózus jogi keretek között működünk, akkor sokkal egyszerűbb, hogyha eredményeket sokkal egyszerűbben lehet elérni eredményeket, mint hogyha csak a puha joggal operálunk, amelyben sokkal nagyobb mozgástere van a tagállamoknak. Tehát ennyit az átláthatóságról, és természetesen, miután kevés az idő, bilaterális szinten is mindenki megkereshet. Köszönöm szépen a hozzászólóknak is. Ezzel zárjuk az első szekciót. Most a második szekciót nyitom meg a Bankunió témájában. Átadom társ elnökömnek az elnök teendőket. Ladies and gentlemen. Hölgyeim és uraim, hadd kérjem a figyelmüket. Ladies and gentlemen. Hölgyeim és uraim. I joined my Helsinki képviselőtársam csatlakozva vezetjük ezt a mai ülést. Mint mondottuk, a második szekcióban a Banki Unió témáját fogjuk tárgyalni. Mely alapvető reformot jelent az Európai Unióban, azzal a célra, hogy a pénzügyi rendszer stabilitását erősítsük. Célja a mostani ülésünknek az, hogy megvitassuk a legfontosabb eredményeket, melyeket eddig elértünk valamint a jelenlegi és jövőbeli kihívásokat, és azon lépéseket, amelyek révén ki tudjuk teljesíteni a bankuniót. Az egységes felügyeleti mechanizmus és az egységes rezolúciós mechanizmus felállt mára. Üdvözöljük körünkben a Banki Unió első két pillérének jelentéstevőjét, képviselőjét, az Európai Központi Bank elnökét és kell Königet, aki az Egységes Rezolúciós Tanács, Szanás Tanács elnöke. Sok sikert kívánunk nekik is, meg testületeiknek is a jövőbeli munkához. A mai ülésünk az ECON szavazása után napon történik, amely a Banki Unió első éves jelentéséről szólt, a ligáti úr volt a jelentéstevő. Ebben a jelentésben számba veti a bank, számot vet a banki unió e, eredményéről 2015-ben. Ezen túl az ECON, az Európai Bizottság, az Európai Letét Biztonsági Rendszerre vonatkozó munkáját is elkezdte. A holland felsőházban és alsóházban más és más nézetek érvényesülnek arról, szükség van-e európai letétgarancia rendszerre, vagy sem. Ezért rendkívül érdekes számunkra az a vita, amely a harmadik, a banki unió harmadik pillérnek befejezéséről szól. Várjuk az eszmecserét, azon, az Európai Unió azon képességének létrehozását illetően, amely egységes magas szintű védelmet nyújtana a betétekre a banki unió eredményes működése érdekében, hogy végre megtörjük megerősítsük a letétesek bizalmát, és ezzel támogassuk a pénzügyi biztonságot és stabilitást. Daniel Núj asszonynak adom meg a szót először, az Európai Központi Bank felügyeleti tanácsának elnöke. Köszönöm szépen. Nagyon örülök annak, hogy itt a parlamentben megjelenhetek. Eredetileg két témát szerettem volna felvetni. Egyik arra vonatkozott volna, hogy mik voltak az eredményeink az első évben, és a második kérdés a nemzeti bank rendszerekre vonatkozó jogszabályok akadályozzák az új rendszer bevezetését. Én úgy gondolom, hogy először inkább a helyzet értelmezésével, illetve lefestésével érdemes kezdeni. Nos, hát itt azt mondanám el elsősorban, hogy az euró zóna bankrendszere nagyon máshogy néz ki, mint 2012-ben volt. A bankszektor sokkal ellenállóbb, és sokkal jobb a tőke ellátottsága, 9%-ról 2012-es adag, kb. 13%-ra növekedett ez az újabb jelentéseink alapján. Ezen kívül a bankok tőkésítettségének minősége is javult. Ez azt mutatja, hogy amennyiben problémák adódnak, az sokkal könnyebben fogja majd elviselni ez a mostani rendszer. Bizonyos bankok még most is nagyon magas arányban mutattak nem jól teljesítő hitelezéseket, azonban egészen más ennek a minősége, mint a korábbi felmérések során volt. Éppen ezért azt gondoljuk, hogy most viszonylag jó a helyzet ahhoz, hogy tovább javítsuk a rendszert, és a következő néhány év során ezeket, ezeket a nem jól teljesítő hiteleket teljesen meg tudjuk szüntetni. A legfontosabb nemzeti hatóságok azok, felügyeleti hatóságok feladata az, hogy nemzeti szinten intézkedéseket alkossanak a helyzet javítása érdekében. 2015-ben a kettő kettes kísérleti tervet vezettük be, és ebből eredményeket várunk az egész bankrendszerre nézve. A tőkekövetelmények nem fognak tovább növekedni. A legfontosabb bankok jól felkészültek az új rendszer bevezetésére, tehát 2019-re, és a többsége ezeknek a bankoknak már most is megfelel a kritériumoknak, a többi pedig egyfajta mm, átmeneti intézkedések alatt próbálja bevezetni azokat az új követelményeket, amelyek révén 2019-ben meg tudnak majd felelni a feltételeknek. Az LKB e felügyelete alatt működő bankok tovább növelték profitjukat, és ezt megfelelő osztalékosztási szabályok alapján teszik meg, és a reálgazdaságnak való hitelezési rendszerük is megfelelő. Ezen kívül további tőke eszközök bevezetése valósul meg. A bankok már most is jól teljesítenek, és további védőbe, rendszereket építünk be ebbe a rendszerbe. Az EBRD esetében egy olyan rezsim van érvényben, amelynek értelmében az tőkésítés, amennyiben ez szükséges, a bankrendszerből valósul meg, és nem az adófizetők pénzéből. Az EBRD tovább javítja a piaci fegyelmet, és a kockázatok is egészen máshogy néznek ki most, amikor a tőke feltételek jóval magasabbak, mint korábban. Itt szerettem volna röviden néhány más gondolatra is rátérni. Az egyik a Single Supervisory Mechanism az első évében van. Ez a rendszer az egész eurozónára kiterjed, nagyon rövid időn belül sikerült megvalósítani, ez egy példanélküli sikernek tekinthető. És mérföldköve lesz, illetve sarokköve lesz annak, hogy azonos feltételek valósuljanak meg az egész bankrendszeren keresztül. A célok megvalósítása érdekében az Európai Központi Banknak homogén szabályrendszerre van szüksége, és arra, hogy homogén választ kapjon a bankoktól nagyon fontos lépéseket tettünk ennek érdekében, ilyen például a prudenciális szabályok bevezetése, az azonos módszertan, az értékelési rendszeren belül, amely a legfontosabb intézményekre kiterjed. Ez azt is jelenti, hogy nagyon nagy fegyelmet követelünk meg, amelynek az a célja, hogy azonos feltételek valósuljanak meg a piacon. A, az egységes szabályrendszer még nem teljes mértékben létezik, jogszabályi háttere még nem garantált, azonban a tényleges helyzet már ehhez nagyon közelít. Az LKB e részéről azt tudom elmondani, hogy a harmonizációs politikánk 2016-ban nagymértékben meg fog valósulni, és a nemzeti bankrendszerre vonatkozó jogszabályok különbözősége akadályozza egyedül ennek a, harmoniz- ennek a rendszernek a harmonizálását. Az EKB megpróbálja minél inkább közelíteni egymáshoz a rendszereket, azonban nem lehet teljesen azonos feltételeket teremteni, amíg a jogszabályi háttér nem azonos. Ezek a széttartások egyébként különböző forrásokból táplálkoznak. Egyrészt az uniós jogszabályok is kivételeket állapítanak meg, kiskapukat, amelyek esetében a tagállami jogalkotás az irányadó. Ebben az esetben egyébként semmit sem tud tenni az LKB, tehát itt jogalkotási javaslatokra van szükség, hogy ezt a problémát megoldjuk. Más problémák abból adódnak, hogy irányelvet alkottunk, és nem rendeletet, akkor, amikor gyors reagálásra van szükség, az pont akkor valósul meg ez a helyzet, amikor egy bank nehézségekkel találja magát szemben. Ezért lenne fontos az, hogy a felügyeleti szerv minél gyorsabban kapjon jogosítványokat a közbelépésre, de ez csak a megfelelő a nemzeti jogba való átültetés után valósítható meg, hiszen 19 különböző jogszabályi környezetet kell az eurozónán belül összhangba hoznia az LKB-nak. Én úgy gondolom, hogy nem csak ez, ez szükséges lenne, hogy itt teljes jogharmonizáció valósuljon meg. Mert különben a bankunióban nincsen egyenlő feltételrendszer, és az uniós jogszabályok sem tudnak megfelelőképpen működni úgy gondoljuk, hogy ezen kívül további olyan jogszabályok nehezítik a helyzetet bizonyos országokban, amelyek nem kötelező jellegűek, és ezeket ö, jogi értelemben kötelező érvényűre változtatják bizonyos országokban. Ezek különböző ellenőrzési mechanizmusokra vonatkoznak. Az EKB az SSM-en keresztül tud közbe lépni. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy ezt meg tudjuk valósítani, de azért vannak itt korlátok, és az önök segítségére, tehát a jogalkotók segítségére van szükségünk mind nemzeti, mind európai szinten, annak érdekében, hogy az egységes felügy, bankfelügyeleti rendszer valójában létezhessen, oda kell figyelnünk erre a fragmentált jogszabályi háttérre, tagállami és európai szinten egyaránt, annak érdekében, hogy a cél, amelyel megbíztak bennünket, teljes mértékben megvalósulhasson. Madame Dan- Köszönöm Daniel Noyasszonynak, és most pedig dr. Elke Könignek adnám át a szót, aki a Közös Európai Szanálási Testület elnöke. Köszönöm szépen, elnök úr! Tisztelt Európai Parlament és Nemzeti Parlamenti Képviselők! Eléggé új szervezet vagyunk, úgyhogy nagyon sok itt az első, az első lehetőségem, hogy szóljak az európai parlamenti és egyben a nemzeti parlamenti képviselőkhöz. Azt hiszem ez életbe vágó. Elkötelezettek vagyunk az elszámoltathatóság és az átláthatóság mellett. Egyébként ez az első alkalom, hogy most ülök itt Daniel Nui-val együtt, és láthatják, hogy nagyon sok a közös bennünk, de rögtön bele is ugrom a témámba, illetve a két témába, amely szerepel itt a napirendünkön. Az a felügyelő bizottság eh, eredményei, illetve a 2016-os tevékenységek, és aztán a végén nem tudok, nem tudom megállni, hogy ne térjek vissza Dániel bevezető erőadására. Tehát először is az eredmények, amit elértünk 2015-ben. Az Econ szakbizottságban két héttel ezelőtt jártam, úgyhogy nem fogom megismételni mindazt, amit akkor elmondtam, de hát egy valamit mindenképpen el kell, hogy mondjak, hogy még mindig a kezdeti fázisban vagyunk, 130 alkalmazottunk van, ezt a számot szeretnénk megduplázni 2016 végéig. Tehát most hozzuk létre tulajdonképpen ezt a szervezetet, ami egy startupot illet, ahhoz képest elég jól működik. Persze sok még a tennivalónk. De hogy rátérjek a tartalomra. A szervezetünk már működött tavalyban, a tavalyi év során, Gualtieri úr jelentésében is szerepelt ez, ugye már a tervezés folyt, és megpróbáltuk azt biztosítani, hogy az elmúlt hónapokban készen álljunk arra, hogy a teljes feladatkörünket átvegyük a szanálási lépésekkel kapcsolatban. Először tárgyalásokat folytattunk. A megállapodást decemberben írták alá, de sokkal korábban elfogadták már ugye az Európai Parlament és az SRB e képviselői. Az információt cseréről szól ez a megállapodás. Egyetértési megállapodást is aláírtunk az LKB-vel, e illetve az együttműködésről és információ cseréről is szól ez a megállapodás. Tehát ezek a dolgok már megvannak, az információ megosztás konkrétan az Európai Központi Bankkal nagyon fontos, és ez benne van egyébként az SRM rendeletben is. Ez nekünk nagyon fontos, és folyamatosan szoros együttműködésben állunk az LKB-s kollégákkal, hogy ezt a gyakorlatba is átültessük. Az információ megosztás az egyik olyan téma, amelyről Daniel Lui és én a legtöbbször beszélünk, amikor lehetőségünk van erre. A szoros együttműködést meg kellett teremteni, és nagyon örömmel mondom, hogy ez sikerült is, a nemzeti szanálási testületekkel, és ez azért fontos, mert a nemzeti szanálási hatóságok szerepe rendkívül fontos, nem csak azért, mert kevésbé fontos intézményekkel foglalkoznak, hanem azért is, mert ez az egész mechanizmus nélkülük nem működne. És hát az az igazság, hogy rengeteg szaktudás kell, nemzeti szintű szaktudás a mi szakterületünkön, tehát nélkülük, nélkülük nem tudnánk dolgozni. A végső szakaszban tart a tervezési, illetve a válságkezelési kézikönyvünknek a szövegezése. Remélhetőleg következetes és arányos szanálási tervezést tudunk így garantálni, és bármilyen fajta szanálási ügyet le tudunk rendezni az Európai Unióban a jövőben gond nélkül. Az átláthatóság érdekében egy rövid dokumentumot fogunk közzétenni, amely útmutatást ad. Ez tehát azt jelenti, hogy amit ön a felügyeleti útmutatásnak nevezett, az idei évben még megjelenik majd a közvélemény számára is ez a dokumentum, hogy ne csak az ágazat, hanem a magán személyek is értsék, hogy miről van szó. A tervezést nem hangsúlyozhatom eléggé, egyébként nem lehet átláthatóságot és tervezhetőséget biztosítani a piacot a koordinációt már említettem, az LKB-vel is koordináltunk, ez is nagyon fontos, de önmagában nem elegendő. Emellett koordinálnunk és együttműködnünk nemzetközi szinten is kell, az eurozónán kívül, sőt az Európai Unión kívül is. Azért van ez így, mert a legnagyobb bankok többsége nem csak az Európai Unión belül aktív, hanem azon kívül is. Nyugodtan mondhatom, és egy kicsit talán passzol is az itt elhangzottakhoz, hogy az elmúlt években nem csak a felügyeleti téren, hanem a szanálási téren is nagyon sok minden történt, vannak még függőben lévő kérdések, és ezért szeretném a 2016-os év prioritásait röviden felsorolni. Mondtam már, hogy előre tekintő szervezet vagyunk, és ez azt jelenti, hogy a szanálás tervezésre összpontosítunk, abban a határozott meggyőződésben, hogy a jó, a megfelelő tervezés segítségével el lehet akár kerülni a szanálási eseteket. Viccelve azt szoktam mondani, hogy nem arra várunk, hogy az első ügyfeleink kopotassanak az ajtónkon, hanem a fő célkitűzéseink a 2016-os évben ezen a területen azok, hogy elérjük a teljes szanálási tervezési kapacitást, és hogy készen álljunk a szanálási tervekkel valamennyi szervezet számára, és hogy persze a belső szanálási csapatok is létrejöjjenek. Ennek egyik része, ami szintén fontos az, hogy meghatározzuk a minimum követelményeket, tehát mennyi saját forrás legyen, mennyi saját felelősség, ez ugye a híres MRA rövidítés, és ezt remélhetőleg véglegesíteni tudjuk az idei év végéig. Az EMRA minden bankra vonatkozni fog az Európai Unión belül, arányos módon. A feladatunk az lesz, hogy a nemzetközi követelményeket, TILEK a rövidítése ennek, követelményeket az emrához igazítsuk, és garantáljuk a következetes megközelítést amely megoldható, ez a jó hír, hogy ez megoldható, és ezt az ágazat is érti. Az EMRA a teljes kitettség 8%-ára vonatkozik, de egyébként lehet majd esetenkénti elbírálás is, hogyha a legnagyobb bankokról van szó, amelyek a bankunión belül találhatók. Ennek a meghatározása nem csak azt jelenti, hogy kvantitatív célokat határozunk meg a bankok számára, ez jó hír egyébként, tehát a kvantitatív célkitűzések nem lesznek komoly stresszforrás a bankok számára, hanem vannak minőségi tulajdonságok is, amelyeket szintén végre kell hajtani, és lehet, hogy a bankoknak ezekhez több időbe kerül majd igazodni, de mondom még egyszer, hogy esetenként vizsgáljuk majd meg a helyzetet, és próbáljuk azt garantálni, hogy a jövőben tényleg szanálhatók legyenek a bankok. Vannak még itt más témák is, például az, hogy hogyan használjuk fel a meglévő eszközeinket. De van még itt más is, és ez megfelel annak, amit Daniel elmondott. Van egy olyan terület tehát, ahol jó, na, több, a, több egységre és kevesebb sokszínűségre van szükség ez pedig a hitelező hierarchia, a BRD megvalósítása, tehát az, hogy garantáljuk, hogy a szabályokat hasonló módon lehessen alkalmazni mindenütt, és hogy ne nézzünk szembe azzal a helyzettel, amivel most. Ez tehát azt jelenti a mostani helyzetet, hogy a BRD 19 tagállam ültette át, de vannak azért különbségek közöttük. Persze azért pozitívan gondolkodhatunk, ez nem katasztrofális, viszont okozhat fennakadásokat, egy picit problematikus lehet, és egy-két tagállamban mondjuk kevésbé kedvező eredmények születnek, vagy kevésbé zöggenőmentes a folyamat. Végül pedig a szalási alapról hadd mondjak egy-két szót, a finanszírozási megállapodások már megvannak, tehát az első ö, szerződéseket aláírták, és már beszéltük a 2015-ös hozzájárulásokat január végén. Ezeket az összegeket megkaptuk, most 4,3 milliárd eurónál tartunk. És azt hiszem ez az elvárásoknak megfelelő. Ami a 2016-os hozzájárulásokat illeti, ezeknek a az átutalása június 30-áig történik meg, és akkor meg lesz az összeg. Most mielőtt még teljesen elfogy az időm, ha térjek vissza arra, amit Daniel elmondott. Szerintem nyugodtan mondhatjuk, hogy 2008 és 9 óta rengeteg minden történt, a bankok biztonságosabbak, erősebbek, kevesebb most már a továbbterjedés lehetősége, mint a válság elején, tehát sokkal ellenállóbb a bankrendszer, mint korábban volt, és egyébként a BRD szerintem ha valami mégis történne, akkor most már biztosítja a szanálási kereteket. 2014 közepe óta ismeretes mindez, és elkötelezettek vagyunk a tekintetben, hogy biztosítsuk, hogy mindent következetesen és átláthatóan alkalmaznak. Az összetettség, illetve az, hogy nem lehet előre látni semmit, Európában mindig gondokat okoz, de remélem, hogy most már kevésbé lesz ez a helyzet, és a szanálás könnyebben fog működni. A tehermegosztásról már világos szabályok léteznek, és ahogy mondtam, elkötelezett mindenki, hogy átlátható és következetes módon alkalmazzák ezeket, és ezzel megköszönöm a figyelmüket. I would like to give now... Szeretném most megadni a szót Roberto Gáltieri úrnak, az Econ Bizottság elnökének, aki jelentéstevő az első éves van a Banki Unióról szóló jelentésről van szó. Köszönöm, elnök úr! Nagy öröm itt látni együtt a Quinio két lábát. A parlament régóta támogatja erőteljesen ezt a projektet, így aztán pozitívum az, hogy első jelentésünkben, amely éppen tegnap került jóváhagyásra nagy többséggel, a szavazatok 71%-ával, értékeljük a banki unió első évét, az SSM, e, az SRM első évének működését. Pozitívan még hozzá. A parlament egységesen úgy látja, hogy a, az SSM létrehozása siker volt, működési szempontból is, meg felügyeleti minőségét illetően is. Ami a műveleti szempontot is illeti. Rendkívülnek tartjuk az eddigi eredményeket, ilyen rövid időn belül. Persze, van még itt javítani való is, a felügyeleti e- entitásokkal való kapcsolat javításának van minőségében, és ha kell, egyes adminisztratív eljárásokat karcsúsíthatunk is, hogy hatékonyabbá tegyük a döntéshozatali folyamatot. Ami meg a felügyeleti eh, politikát illeti, az SSM nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a banki rendszer ereje, ütőképessége helyreálljon. Egyetértek Daniel Dui azon gondolatával, mi szerint a, a tőke mennyisége és minősége javult az, a pénzintézetekben, és ez szilárdabbá teszi az egész rendszert. Ezt a piac fejlődése nem tükrözi teljes mértékben. Úgy gondoljuk, hogy ez egyik tényező a tőke mennyiségi minőségi javulásában, a felügyeleti cselekvések minőségében keresendő az első évben. Különösen egy ügyben, azért MDA, a legkisebb leosztható összeg tekintetében nincs teljes világosabb még a mostani jogszabályokban, de ez nem akadálya annak, hogy némileg több rugalmasságot alkalmazzunk annak érdekében, hogy elkerüljük Daniel, kérdezem a legfrissebb fejleményekről. A legfrissebb döntéseket, döntéseket újra lehetne gondolni, hogy a rugalmasságot jobban kiaknázzuk, ami szerintünk a jogszabályok lehetővé tesznek. Persze magukat a jogszabályokat is felül lehet vizsgálni. A 81-es talán nem a legjobb megoldás az osztalékok ügyében, de tám, készen állunk arra, hogy támogassuk a jogalkotási szinten való további harmonizációra vonatkozó felhívásodat, az opcionális nemzeti diszkret kivételek ügye rendkívül bonyolult kérdés, konzultáció tárgya, ez is. Általában azonban erősen támogatjuk ezeket az erőfeszítéseket, ahogy támogatjuk az általánosabb, azt az általánosabb felhívást is, mely a jogszabályalkotású intervenciókat célozza. Ugyanakkor az is belátható, hogy a brit rendezés körében is belátható, hogy további harmonizációra volna szükség a bankunióban, hogy egységes szabálykönyv érvényesül, amely mindenki számára érvényes. Ezt megőrizzük. Ugyanakkor az egységes szabálykönyvben, a banki unióban további konkrét intézkedések a harmonizációra vonatkozóan hasznosak lehetnek. Aztán van egy szélesebb körű ügy, azon kapacitásjavítása amely révén értékelhető a bankok tevékenysége, a mérleg vizsgálata révén, és a hitel kockázaton túl más banki kockázatokat is értékeljünk, például a pénzügyi portfóliókból adódó kockázatokat, a hármas szintű eszközökből adódóakat kivált kép, aztán ott van az SRM, amelyet, amely, ahogy Elke König elmondotta, még az induló szakaszban van, de az eddigi lépéseket támogattuk. Úgy gondolom, fontos elmondani azt is, hogy a bail-in elvet támogatjuk, szerintük ez a helyes elv. Sok vita folyik egyes tagállamokban e körül, ám ez nem lehet akadálya annak, hogy teljesen kihasználjuk azt, ami benne van a, jogszabályok, a jogszabályokban, körültekintően mérlegeljük az egyes választásokat, az új jogszabályok, amelyeket lehetővé tesznek, a likvidációval szembeni alternatívákat, méltányosság, rugalmasság, amely benne van a jogszabályok keretben, és alkalmazható annak érdekében, hogy egyrészt átláthatóság világosság érvényesüljön, másrészt garantálhassuk a pénzügyi stabilitást és fenntartsuk a, a bankrendszer hitelességét. Aztán a, a következő kérdés a banki unió befejezése. A parlament többsége támogatta a bizottság csomagját. Ez nagy dolog. Persze látjuk, megfelelők a szabálykotási eljárásban fog dolgozni a parlament, nem lehet előre megelőlegezni a, mérlege, mérle, a pozitív mérleget, de a kockázatcsökkentés e, irányuló erőfeszítéseket is támogatjuk, persze némi körültekintéssel bizonyos konkrét területeket illetően az államadosságok értékelésében, súlyozásában egy olyan kompromisszumos szöveg lesz szükség, ami nemzetközi szervezetek például a Bázeli Bizottság részéről is elfogadhatóak lesznek, teljes mértékben a nem szándékolt piaci hatások elkerülésére. A parlament tehát készen áll arra, hogy a kockázatcsökkentés célját kövessük, ám egy körültekintő módszertant követünk, úgy, ahogy Drági úr is mondotta tegnap. Ebben teljesen egyetértünk vele. Ezek volnának a mi nézeteink ebben a témában, az én konkrét személyes hangsúlyaimat elhelyezve egyes témákra, és persze az SSM SRM ügyében, az parlamentekkel is tovább kell egyeztetnünk, a banki unió további perspektíváit felvázolva. Mr. Gualtieri. Megköszönöm Gualtieri úrnak, és most megadom a szót Hübner asszonynak. Itt ül. Köszönöm szépen. Elnök úr, abból, amit eddig elmondtak, azt hiszem mindannyiunknak világosan látható, hogy a bankunió kiépítése még mindig folyamatban van. Ha előre tekintünk, akkor talán hasznos lenne arra is emlékeztetni mindenkit, hogy a bankuniót azzal a szándékkal indítottuk útjára, hogy a bankválság ne válhasson államadósági válsága és fordítva. Illetve azt is céloztuk, hogy meglegyen a koordináció a felügyelő testületek között, például a nagy határokon átnyúló bankok esetében, és a szanálás is így működjön, a veszteségeken pedig osztozzanak az érintettek. Fontos arra is emlékeztetni, hogy miért tettük ezt az egészet. Nagyon sok lépés történt már egész ez idáig, és Kölnigasszony és női asszonyok előadása azt hiszem be is mutatta, hogy sok minden született, de az európai betétbiztosítási rendszer létrejötte fokozatos folyamat lesz, ez is ehhez járul majd hozzá. Persze minél tovább próbáljuk az integrációt megvalás, megvalósítani a tagállamok között, annál inkább felmerül annak a veszélye, hogy kétsebességű Európa alakul ki, és különbség lesz azok között, akik bent vannak és akik kint vannak. E, az egyes e, dolgokban. Tehát az Európai Unióból, Európai Unión kívülálló országokat is lehetne e, kérni arra, hogy csatlakozzanak az SSM-hez, és akkor így az SRM-be is bekerülhetnek. Egyelőre az eurozónán kívül még senki nem csatlakozott a bankunióhoz, bár tavaly a Dán kormány elismerte, hogy a pénzügyi szektornak ez állna az érdekében. A kilenc nem eurózónás országból csak az Egyesült Királyság és Dánia jelezte azt, hogy nem kívánt csatlakozni. Nyilvánvaló, hogy mindenkinek érdekében áll, hogy csatlakozzon. A Bankunió az első olyan európai projekt, amely az integrációt elmélyíteni ezekben a nehéz időkben. Nyitott a projekt, ahogy mondtam, mindenki részt vehet ebben, ahelyett, hogy kimarad belőle, és aztán marginalizált szerepbe kerül. Gyakran ugye azok az országok csatlakoznak, amelyeknek a leginkább igénye van a megoldásra, az együttműködésre. Közép-Kelet-Európában általában külföldi bankok birtokolnak nagy mennyiségű eszközt, és pontosan olyan intézmény típusok jelennek meg, amelyeknek a felügyelete és tanálása nagyon bonyolult, mert nemzetközi jellege van mindegyiknek, és pont ezért hozták létre a bankuniót, és ráadásul a külföldi bankok által birtokolt eszközöket nem a konkrét bankok tulajdonolják. Például a Cseh köztársaságban a becsült adatok szerint az eszközök 88%-át határokon átnyúló módon tulajdonolják mások. Külföldi bankok leányvállalatainak az eszközei nagyon um, kis um, értékre rúgnak. Bulgáriában hasonló a helyzet. Hadd fejezzem be azzal, hogy szerintem igenis van értelme annak, hogy az eurozóna Dunán kívül lévő országok csatlakozzanak ehhez, ne csak az eurozónán belüliek. Köszönöm. Köszönöm szépen, Hübner asszony. Most pedig Karin Berzsié következik, aki a Francia Parlament pénzügyi bizottságának tagja. Köszönöm szépen. Először is én is gratulálni szeretnék Nui és König asszonyoknak a munkájáért, mert egy dolog az, amikor mi döntést hozunk, és egészen más az, amikor azokat kifejlesztjük és konkrétumokká varázsoljuk őket. Néhány gondolat. Első. Hol tart Franciaország a bankunió megvalósításában? Azt hiszem, hogy ezekben a kérdésekben nagyon sokat léptünk előre, mert uh, a Franciaországban már két éve, tehát 2013 óta van uh, erre vonatkozó jogszabály, és ami a felügyeleti rendszert illeti, itt a bankunió által javasolt összes eljárás már létezik Franciaországban, és ebből a szempontból ugye itt még a banki garancia is egy olyan kérdés, amelyel kapcsolatban Franciaország tagállamként szeretett volna előrelépni. Tehát francia szempontból nem csak, hogy támogatjuk ezeket a fejleményeket, hanem meg is tettünk minden ránk eső feladatot megvalósítottunk az uniós bankunióból származó irányelvek terén. Második kérdés, mik a kihívások az bankunió jövőjével kapcsolatban a következő években, hónapokban. Igen, sokat tettünk már, és büszkék lehetünk magunkra részben. Nagyobb integrációt valósítottunk meg, jogharmonizációt és a pénzügyek ellenőrzése terén is előre tudtunk lépni az első két pillérben. Tehát egyrészt az általános felügyeleti rendszer tekintetében, illetve a kettes pillérben is. Tehát ez a kettő így együtt nagyon nagy előrelépésnek tekinthető, és hogyha néhány évvel ezelőtt azt mondják nekünk, hogy egy nap majd sikerül ezeket európai szinten megvalósítani, akkor nem gondolom, hogy túl sok európai ember hit volna ebben. Úgyhogy legyünk magunkra büszkék, hogy ezt sikerült megvalósítanunk. Nos, mit is jelent ez most az európai népek, állampolgárok számára konkrétan? A közvélemény azt látja, hogy rendkívül absztrakt és makrogazdasági témákról van itt szó, ugyanis az átlagpolgárok számára a bankunió akkor jelent majd valamit, amikor az ő saját pénzüket meg tudjuk védeni, amikor a bankbetétek védelmet fognak élvezni a mechanizmusok révén. A bankunió egy szép európai tervből egy, politikai, e, egy európai politikai tervé változzon, ahhoz arra van szükség, hogy mindent megtegyünk, és a betétes garanciát is meg tudjuk valósítani, amire egy szimbólumként értékelhető a ciprusi válság. Ez volt tehát a második pontom. Nagyon szeretnénk azt, hogyha az európai államok mind előre lépnének a bankok betétek garanciája tekintetében, hogyha nem sikerül ezt a szolidaritást megvalósítani, akkor senki soha a közvéleményben nem fogja érteni, mi az az bankunió, és nem is fogják támogatni azt az állampolgárok. Harmadik gondolat. Mi az, ami még várat magára pénzügyi területen? akiket a gazdaság és a pénzügyek érdekelnek, nagyon sok dokumentumot olvashattak az elmúlt hetek során, azok, azzal kapcsolatban, hogy Európa és a világ milyen újabb pénzügyi válságokkal kell, hogy majd megküzdjön. Például olvashatunk arról, hogy a 2008 utáni eladósodási válság, amit buborékszerűen kipukkadhat bármikor, még sosem került megoldásra, és az, hogy ezt az adóság bombát hatástalanítsuk, az első számú feladatunk kell legyen. Most már vannak a kockázatok kezelésére eszközeink, de most mindenhol azt olvashatjuk, hogy a következő bombák nem a bankok mérlegében fognak robbanni, hanem a banki mechanizmusok melléktermékeként létrejött shadow banking, az, amiről most beszélek. Itt a különböző életbiztosítások, nyugdíjbiztosítások, amelyek Európában hatalmas összegeket fednek le, és ezeket szeretnénk a pénzügyi piacok vonatkozó a eszközök segítségével rendezni. Annak érdekében, hogy a bankunió az embereket szolgálja, nekünk a bankbetét garancia felé kell előrelépnünk, és ugyanakkor látnunk kell azt is, hogyha egy újabb pénzügyi válság begyűrűzik, akkor az most nem a bankrendszert fogja megremegtetni, hanem a pénzügyi rendszer többi részét. Utolsó felszólaló a holland szenátustól következik Henriette Prass. Köszönöm szépen, elnök úr, Martin van Roy kollega. A ma délutáni hozzászólásomat a, Dan, a holland szenátus felsőházaiban teszem, és ennek tárgya az európai betétgarancia rendszer. Először hadd hangsúlyozzam azt, hogy, hogy, hogy vajon óhajjuk ezt vagy sem, ezt a rendszert megosztja a holland felsőházat és meg az e holland parlament egészében is vitatott a téma. Ám ezen túl azért egy konkrét aspektusát megvitatnám ennek a rendszernek, a mérzetesen a betét biztosítási alapot. A rendszernek két funkciója van. Egyrészt hivatott megvédeni a betéteseket a bankbukása esetén, illetve a pénzügyi instabilitást kell minimalizálja, akkor, hogyha a betétesek megrohanják a bankot. Ahhoz, hogy ellássa ezt a funkcióját, ahhoz a rendszernek bizonyos feltételeknek kell megfelelnie, ellenkező esetben még kontraproduktív is lehet. A javaslat két aspektusa módosításra szorul, mert hogy ellentétes hatással járhat, mint amit várunk tőle. Első gondolatom a alapból a kifizetéseket illeti. Tehát, hogyha a bank tönkre megy, a letéteseknek vagy a kifizetések ingyenesen és gyorsan kell rendelkezésre állniuk. Ehhez az Európai Központi Bank egy előrányzott számláján kell legyenek ezek a pénzek. A 75 cikk kettes pontja azonban kimondja, hogy ezeket a pénzeket be, be kell fektetni, itt idézem, magas likviditású eszközökbe, nagy ö, hiteles, jó, jó minőségű eszközökbe én és szenátortársaim felteszik a kérdést, hogy szerintük zárjuk ki ebben a cikkben annak lehetőségét, hogy ezt, ennek az alapnak az eszközeit közvetve vagy közvetlenül befektessék, akár tőzsdeindexbe, olyan bankok esetén, amelyekre kiterjed a letét garanciarendszer. Hiszen nyilván nem akarjuk azt, hogy az alapértéke csökkenjen, pont olyan pillanatokban, amikor, amikor ki kell fizessen betéteseket. Meg azt se szeretnénk, ha az alapmenedzsere eladna bank részvényeket, akkor, amikor a bank nehézség, nehéz időszakot megy át. Ez nyilván még fokozná a problémát, amelyet elkerülni hivatott. Aztán előfordult a helyzet is, amikor eléri az alap a célszintet, Onnantól kezdve a mostani szabályozás szerint a bank már nem kéne tovább befizetéseket eszközölni ebbe az alapba. Emlékezünk arra, hogy a befizetések kockázathoz kapcsolódóak, tehát ha a bank befeje, nem, nem fizet be tovább, akkor nincs kockázat alapú árcímkéje, és innentől kezdve nagyobb kockázatokat is vállalhat a bank, hiszen ez a viselkedése már nem kerül semmibe neki, nem kell nagyobb kockázat prémiumot felhalmoznia. Így módon a biztonságos bankok kereszt finanszíroznák a kockázatos bankokat, ez bizony egy perverz eredmény volna. És ezt megelőzhetnénk akkor, hogyha megkövetelnénk, hogy a, akkor is hozzák kell járuljanak a kockázat alapon a bankok a alaphoz, amikor már elérte a célszintet, korábbi befizetések alapján levő osztalékok alapján, ezből az adódna, hogy azok a bankok, amelyek biztonságosabbá váltak, kevesebbet fizetnének be, míg a kockázatosabbá váló bankok többet. Várjuk a szakértők véleményét, meg más, meg más kollégák véleményét ezekben a témákban. Köszönjük. Madame Ariet. Megköszönöm Ariet Pestnak és megköszönöm az öt előadónknak, Daniel Nui-nak és Elke Könignek az, e- az előadásért köszönetet mondok, és most pedig Gualtieri úrnak adom meg a szót, aki ennek az ülésnek a második felét fogja elnökölni. Köszönöm szépen! Most ugyanolyan formában haladunk tovább, mint az előző alkalommal, Először Stefan Rado Aprea következik a román szenátusból. Két percben legyen szíves. Köszönöm szépen, elnök úr. A bankunió kapcsán Románia azon a véleményen van, hogy a bankunió kiegészít, kiteljesítése, a gazdasági és monetáris unió megerősítése tulajdonképpen, inkluzív és átlátható módon kell ezt megvalósítani az EU-ban, a 28 tagállamon belül, tehát ne jöjjenek létre további akadályok a tagállamok között, illetve az eurozónán belüli és kívüli tagállamok között. A véleményünk az, hogy figyelemmel kell kísérni mielőtt új mechanizmusokat és új eszközöket vezetünk be ezen a téren, azt, hogy az eddigi szabályokat hogyan hagyják végre, és milyen eredményen járnak. Mindenfajta új intézkedés hatását előbb elemezni kell, hogy koherense az eddigiekkel, és a tagállamok adóügyekbeli szuverenitására különös figyelmet kell fordítani. Románia nem tagja az eurozónának, de a bankunió útra indításában fontos szerepet játszott, aktívan kivette a részét a munkából, és támogatja az európai bankrendszer megerősítését. Köszönöm szépen! Köszönöm! Most pedig Hans Mikkelbach következik a Bundestagból. Herr Vorsitzender, vielen Dank. Elnök úr, köszönöm szépen. Szeretném visszatérni azokhoz a problémákhoz még egyszer, amelyeket jelenleg a tőzsdéken látunk, az ottani bankpapírok forgalmazásában, és amelyek közvetlenül kapcsolódnak az európai szintű bankunió kérdéséhez. A banki ágazatban kell legyen egy olyan kínai fal, tűzfal, amely a bankunióval erősödhet, és a, így a azért azt, azért azt látnunk kell, hogy ma is vannak hitelességi problémák a piaci részevők részéről. Felmerül a kérdés, miképpen lehet orvosolni mindezt, hiszen érintenek bennünket ezek a problémák. Látnunk kell, hogy nekünk is van felelősségünk ebben, az Európai Központi Bank és a jegybankok körében is van felelősség, hiszen az ő pénzpolitikai pénzpolitikájukkal sokszor halogatják a szükséges reformokat, és legfőbb nem tudnak sokszor megfelelő likviditást teremteni a piaci szereplők számára, mivel viszonylag kicsi saját tőkebázisuk van, az európai bankok nemzetközi összevetésben még mindig túl gyengék, és éppen az európai reálgazdaság érdekében kell erős bankokat támogatnunk, létrehoznunk, és ez a bankunióban létre is jöhetnek majd a jövőben. Ám kérdés, hogy most az a kérdés, amely most felmerül, a ugyan javítható mindez a tőzsde, tőzsdén forgalmazott banki részvények tekintetében. Ez volna az alapkérdése. Next. Köszönöm a következő hozzászóló Enrico Diaz, a portugál országgyűlésből érkezett parancsoljon. Köszönöm szépen. Elnök úr, először is szeretnék köszönetet mondani a nagyon jó előadásokért amelyeket itt hallhattunk. Nagyon információdúsak voltak, és hozzájárultak a mai eszmecseréhez. De szerettem volna még feltenni két-három kérdést, vagy legalábbis fölvetni két-három témát, úgyis csak két perccel rendelkezésemre. Először is. A bankunión belül tapasztalható az az egyensúlytalanság, ugye a harmadik pillér az még nem épült ki teljesen és így nincs meg az egyensúly. Ez oda vezetett egyes tagállamokban, hogy a betétesek védelme erősebb, mint másoké. A befektetők számára ez azt jelentette, hogy a kis és középvállalkozások ezt komolyabban megfizetik. Európai szintű lépésre tehát van, van itt most szükség, legyen európai szintű betétgarancia rendszer ez elengedhetetlen az egész kérdés megoldása szempontjából. A második dolog. Vannak olyan bankok, amelyek eléggé törékenyek, eléggé kényes helyzetben vannak, és a, ez vezetett a szanálás gondolatához. Portugália egyébként be is került a hírekben nem régiben. Az eredmény tulajdonképpen az, hogy a bankok koncentrálódnak Szerintem egyébként ez veszélyes. Tehát oda kellene figyelni, hogy mit hozunk létre, mert most lesz néhány hatalmas banki e, intézmény, pénzintézet, amely túl nagy ahhoz, hogy csődbe menjen. Vesünk egy pillantást az Egyesült Államokra, ott tulajdonképpen az ellenkező folyamat zajlik, fragmentálódik a rendszer, tehát sokkal kevesebb rendszer szintű kockázatot jelentő bank létezik. Végül pedig még egy megjegyzésem lenne. Támogatjuk a lakosság és a befektetési banki tevékenység szétválasztását, az ilyen bankok szétválasztását. És szerintem sürgős, hogy ebben a témában előrelépést érjünk el. Köszönöm szépen. Köszönöm a következő hozzászóló egy európai parlamenti képviselő, Eliza Ferreira következik, aki egyébként a betét garancia rendszer árnyék előadója. Angolul fogok beszélni. Remélem nem lesz túl bonyolult, amit mondani fogok. Nos, hát először is nagyon örülök annak, hogy itt van mindenki, és csodálatos az, hogy ennek az egész bonyolult munkának a vezetői itt vannak körünkben. Köszönöm szépen azokat az erőfeszítéseket, amelyeket befektettek ebbe a munkába, és azt is köszönjük, hogy a parlamenttel tartották a kapcsolatot. Az én kérdéseim, magájaim pozitív, konstruktív értelemben jelennek meg, mert azt hiszem, hogy ebben a parlament mindig is konstruktív szerepet töltött be. Az átmeneti időszak egy olyan helyzetet teremtett, amikor korábban nem volt egyáltalán közös rendszer, és egy bankunióra török, törekszünk most. A kettő között vagyunk éppen, egy átmeneti időszakban, Önök új kereteket, infrastruktúrákat teremtenek ennek a rendszernek, és Kőning asszony azt mondta, hogy a célja nem az, hogy a bankokat ki kelljen menteni, hanem pont ennek az ellenkezője, hogy ezt meg tudjuk akadályozni. Ugyanakkor azonban mi már előre látunk valami olyat, amit nem lehet elkülöníteni a bankuniótól, és ez, az, és ez a belső piac, a kettőt tehát együtt kell vizsgálni, és azt kell, hogy mondjam, hogy ez az egész rendszer már azelőtt is létezett, hogy a piac stabilizáló hatások megjelentettek volna. Tehát az SSM előtt még kialakulhat egy olyan helyzet, amikor nincsenek meg azok az eszközök a kezünkbe, amikről most beszélünk, tehát egyfajta hiányosság alakul ki, és ez kockázatokat rejt magában, azzal kapcsolatban, hogy az EBRD kialakítása előtt egy hatalmas szisztémikus kockázatot hozunk létre, és a német kolléga is rámutatott ezekre a részletekre, és aztán utalnék itt a portugál kollégára is. Vajon megvizsgálják-e a bizottságnál a versenyjogi osztályon azt, hogy a különböző pénzügyi szektorokban mennyire valósul meg a konvergencia? Köszönöm. Stenek a cseh szenátustól. Dobre odpoledne! Köszönöm szépen! Mindenkinek szép délutánt kívánok! Megpróbálok nem túlságosan technikai értelemben hozzászólni. Azt kell, hogy mondjam, hogy vannak az EU-ban olyan bankok, amelyek nagyon fizetőképesek, nagyon jó a likviditásuk, vagy pedig határesetek, és aztán vannak olyan bankok is, amelyeknek nincsen likviditása, sőt éppen felszámolás alatt állnak. Azért, mert rossz minőségű hiteleket adtak ki korábban. 700 ezer korona, ez kb. 28 millió eurónak felel meg, ennyit kellett most kifizetnie a cseh államnak a bankok felé, és nekünk hiányzik ez a pénz. A bankok ma viszonylag egészségesek, úgymond, vagy legalábbis úgy tesznek, mintha jó állapotban lennének. De a probléma az az, hogy igazából ezek mind nagy nemzetközi multinacionális cégeknek a leányvállalatai. Úgyhogy amikor bankunió lesz, akkor vajon ezek a bankok nem próbálják-e majd meg az egészséges leányvállalatoktól át csoportosítani más országokba a nem megfelelő állapotban lévő bankjaikat hoz a tőkét, tehát hogy így mentsék ki őket. Amikor a bankoknak megfelelő eszközök lesznek a kezükben, az ezt meg fogja tudni akadályozni, vagy sem. Tehát, hogy bizonyos bankok nem fognak-e ugyan nem szabályellenes, de mégis nem etikus módon eljárni. Mindenféle olyan eszközt várunk, amely hozzá fog járulni egy jobb páneurópai pénzügyi stabilitás eléréséhez a hitelpiacokon. Köszönjük szépen! Thank you. Uh... Köszönöm. François már francia szenátus. Oui, merci. Il a été fait euh, de... Köszönöm szépen. Nagyon örülök annak, hogy euh, ilyen hatalmas előrelépéseket láthatunk euh, a banki szektorban. Örülünk ezeknek az új eszközöknek, amelyeknek a bejelentése nemrég történt meg. Köszönjük szépen az ezzel kapcsolatos részleteket is, de azért az aggályok nem szűnnek meg, Például azzal kapcsolatban, hogy mi a helyzet a tőzsdék volatilitásával a bankok részvényei kapcsán, ez valóban problémás lehet bizonyos bankok esetében Európában. Egy másik fontos téma a kockázatok kérdésére vezet el bennünket. Ebből kiindulva kérdések merülnek fel bennünk az első az az, hogy milyen mértékben kell szabályozni azokat a tevékenységeket, amelyeket a bankok a saját mérlegfőkönyveiken kívül végeznek. Tehát itt konkrétan az árnyék bank tevékenységekre gondolok, shadow banking, ezzel kapcsolatban nagyon oda kell figyelni, ugyanis ezzel kapcsolatban nagy kockázatok is rejlenek. A második kérdésem pedig a politikák koherenciájára vonatkozik az unión belül. Konkrétan a bankfelügyelet konkrét megvalósulására gondolok a különböző tagállamokban. Ma délelőtt azt is megtudhattam, mint nagyon sokan itt még a teremben, hogy John Wickers egy bejelentést tett azzal kapcsolatban, hogy egy újságcikkről fogok most beszélni. Oda kell figyelni a bank bankokra vonatkozó európai rendeletekre, és főként az Egyesült Királyságra figyeljünk oda, így szólt az újságcikk címe. Nos, hát ezt olyan személyek mondják, akik ráadásul az elmúlt évek során nagyon ügyesen tudták ezeket a banki kérdéseket nyomon követni. Ők viszont óvatosságra intenek bennünket, Mit jelentsen ez? Köszönöm. Francesco Cariello következik. Olaszországból. Köszönöm szépen. Ma az olasz parlament megszavazott egy olyan indítványt, ami a Bélin elhalasztását célozta. Ez egyébként egy az, EU, az olasz parlament elég nagy kisebbségéből adódó indítvány volt. Ők azt gondolják, hogy ezt teljes mértékben el kellene halasztani, és nem kellene alkalmazni. Én itt egyébként ezeket a parlamenti kisebbségeket képviselem, és azt szeretném elmondani ezzel kapcsolatban, hogy mi teljes mértékben ellenkezőképpen gondolkodunk, mint önök, Szerintünk a pénzügyi erők koncentrációja egyáltalán nem oldja meg az európai bankrendszer problémáit, azért, mert a versennyel e, szembe megy, és a demokráciával szembe megy, ugyanis, hogyha pénzügyi erőket központosítjuk, ezzel tulajdonképpen a politikára is hatással vagyunk. Tehát mi úgy gondoljuk, hogy ez így egyáltalán nem jó irány. Mi azt gondoljuk, hogy a különböző fajta bankokat külön kellene választani egymástól, tehát az üzleti bankokat a kereskedelmi bankoktól, és területi szempontból is meg kellene osztani ezt a rendszert annak érdekében, hogy a nagy tőkekoncentrációkat elkerüljük. Az Európai Bizottság világosan elmondta, hogy ő viszont a pénzügyi tőkék koncentrációja irányába tette le voksát. Egy kérdés merül fel bennem. Hogy, hogy az Európai Bizottság amennyiben a tagállam, illetve hogy amennyiben az állampolgárokat védi, akkor a trösztellenes európai jogszabálynak miért megy most ellenébe, hiszen az Euriborral kapcsolatban, illetve az Euribor kamatlábainak megállapításával kapcsolatban volt már egy ítélet, és ezzel az ítéletek kapcsolatban, vagy ennek köszönhetően igen sok csalást lehetne felgöngyölíteni, az embereket kártalanítani lehetne, hiszen itt a Barclays, a Deutsche Bank, a Royal Bank of Scotland és a Société Générale nagybankok óriási mértékű csalásairól van szó. Most akkor ki mellett állunk? Az emberek mellett állunk, vagy mégsem? Köszönöm. Lehet, hogy másképp olvassuk az állásfoglalás szövegét. Hát kiki már megvan a maga olvasata, meg ehhez a joga. Most viszont megadjuk a szót két vendégünk, Daniel Lőnek és Elke Könignek, hogy kommentálják a felvetéseket és a kérdéseket, amelyeket kaptak, némelyek konkrétak, némelyek nehezebbek. Kérem, önöké a szó. Köszönöm, elnök úr. Sok nagyon érdekes gondolat és kérdés hangzott el. Gyorsan kell mindegyikre válaszolnom. Meg egyesekre majd el kell fog. Az MDI tárgyában látom, hogy rugalmasság alkalmazása felmerül, és itt hát őszinte legyek, vannak bizonyos nehézségeink, mert vannak olyan elemei, elemek, amelyek az irányelvben levő világosság hiány adódnak, a maximális lehozható összeg nem pontosan meghatározott. Ha azonban ez meghatározásra kerül, akkor nem sok mozgástér van. A maximum disztribúciós összeg nagyon világos, nagyon pontos lesz, és minden osztalékra vonatkozik. Erre nincs olyan nagy, ezt nem kell olyan erős venni, itt maximumról van szó, és már így is kemény szabályok érvényesülnek. De a a szervényekre való kifizetések, részvény szervényekre a piacok nem értik. Hogy időben fizetnek-e vagy sem ezekre, nem sok a mozgástér. A kockázatot vállalók kaphatnak kompenzációt, csomagokat, ez persze megint más. A, a, az osztalékokra vonatkozóan, meg a bónuszokra vonatkozóan, meg a, a részvénykuponokra vonatkozóan. Nehéz tehát a feladat világossá kérdelni a szabályozást. A második gondolat az állam adóssági kitettségek. Egyetértek abban, hogy a legfrissebb pénzügyi válság rámutott arra, hogy az állami, állam adósságok sem kockázatmentesek, kell itt is tőkekövetőmény fennálljon. Ezt körültekintően kell meghatározni, jól tudjuk, hogy folyik itt munka nemzetközi szinten. Jobb talán, ha nem akarunk egy egységes európai megoldást keresni, mert ez nemzetközi kérdés, várjuk meg a brüsszeli bizottság javaslatát, és aztán majd az európai jogszabályalkotó dönthet arra, hogy mit csinál vele. Ami a hiányzó pillérét illeti a bankuniónak, abszolút egyetértek azokkal, akik azt mondták, hogy itt ez a hiányzó láncszem, hozzáteszem, hogy kell egy államháztatási backstop működjön az egységes szanálási alap működésében, de majd el kell ezt kifejti részesebben. Az is nyilvánvaló, hogy az EDIS nagyon fontos. A banki unió politikai dimenzióját megjelenítve, az európai állampolgárok bizalmát erősítve. Hogy hajlandóak legyenek be fektetni pénzeiket, megtakarításaikat. A portugál kollega mondott valamit arról, hogy lehet, hogy a túl nagy bankoknál túl nagy tőke koncentrálódik. Hát ez országról országra változik. Egyes országokban a bankrendszer meglehetősen koncentrált. Itt tovább nem lehet koncentrálni. Még más országokban kisebb. Tehát itt lehet tovább racionalizálni Egyes országokban lehet, hogy ez majd megtörténik. Azt a kérdést illetően, hogy a DJ Competition-nel együttműködünk-e ezekben az ügyekben, igen, együttműködünk. Mi szabálymeghatározók vagyunk, az európai intézmények egymás között egyeztetve a bizottsággal, meg a DG, azon belül a versenyjogi főigazgatósággal jól működnek együtt. Ami azt a kérdést illeti, amit a cseh képviselő tett fel, ha jól emlékszem, hogy vajon a kereszt támogatást megengedjük-e vállalat vagy bankcsoportok között. De a cél az, hogy a fragmentációt csökkentsük. A banki unión belül az kell legyen a cél, hogy egységes felügyeleti szanálási hatóságként és működjünk, és letét garanciaként is egységesek legyünk. Nagyon büszke vagyok arra, hogy a stressztesztek stressztesztek során így láttak, ez az egységesség megvalósult 70%-et lefedve a banki eszközöknek a banki unión belül ez a nagy államokra nagyobb figyelmet szentelt, mint a kisebbekre, ez szerintem abszolút méltányos és így. A banki szabályozást illetően, hogy elhangzott írizet a, bank, a brit bankokról, hát erre kapcsolatban nincs mondandóm. Ez talán jó alkalom arra is, hogy átadjam elkének a szót mert a billing végrehajtásának elhalasztása szerintem nem jó gondolat, mert a piacok fokozatosan hozzászoktak ehhez a gondolathoz, ehhez az új rendszerhez, ahhoz, hogy a világ megváltozott január 1-től. Átmeneti időszakban vagyunk, és ez persze mindig ezek kényes időszakok. König. Thank you. I was... Okay. König, köszönöm szépen. Arra gondoltam, hogy hát jobb, ha én ebből kimaradok, de mégis reagálnék. Először is. Nagyon túlzó lenne, hogyha a BRD-t a jelenlegi válsághoz kapcsolnánk. Azt mondanám, a, arra hívnám fel a figyelmet, hogy tegnap a Financial Times 12 gyanúsítottat úgymond nevezett meg ebben a témában. Az igaz, hogy létezik a BRD, és hogy a mi feladatunk az, hogy most működjünk, méghozzá a teljes Európai Unióban. Az SLM rendelet szintén megváltoztatja a környezetet, tehát amit garantálnunk kell az az, hogy következetesek legyünk a szabályok alkalmazásában, és hogy megjósolhatóak, megjósolhatóak legyenek a lépéseink. Tehát átlás, átláthatóság és tervezhetőség, szerintem azért legyünk óvatosak. Nyilván figyelembe lehet venni, hogy bizonyos tagállamokban más problémák vannak, tehát nem egyforma minden tagállam helyzete, és a különböző helyzeteket figyelembe kell venni, illetve arányosan kell reagálni. De nem szeretném ismételgetni, ami Daniella mondott, de muszáj azt elmondanom, hogy ugye felmerült a felügyeleti változások kapcsán, hogy vajon mit ösztönzünk, a koncentrációt ösztönözzük a piacon? Én nem vagyok biztos abban, hogy ezzel egyetértenék. Persze az igaz, hogy lehet látni egy-egy piacon a koncentrációt, de azt is elmondhatjuk, hogy azok a bankok, amelyeknek nem fenntartható az üzleti modellje, viselni, viselniük kell a következményeket és itt használtuk a game changer kifejezést. Tehát azoknak a bankoknak, amelyek nem fenntarthatóak, változtatniuk kell, és azok a bankok maradhatnak fenn, amelyek tényleg finanszírozzák a gazdaságot. Említette valaki, hogy a bankunió nyitott legyen az összes tagállam számára, ezzel mindannyian egyetértünk, szerintem semmifajta kétség ezzel kapcsolatban nincsen. A tagállamok hozzák meg a döntést, és én azt mondtam az elején, hogy a bankuniót akkor visszük győzelemre, én akkor tekinteném ezt győzelemnek, hogyha még az Egyesült Királyság is megfontolná a csatlakozást. De egyelőre ott tartunk, hogy mindenki számára nyitott ez. Az árnyékbankrendszerrel kapcsolatban is elhangzottak megjegyzések. Ezzel kapcsolatban azt mondanám, hogy igen, mindig is azt hangoztattuk, hogy a szabályok világosak legyenek, ne lehessen a rendszeren belül a kiskapukat kihasználni. Persze nem mi hozzuk meg a döntéseket most itt, és konkrét megjegyzések voltak a dgf el kapcsolatos befektetésekről is. Én szerintem hasonló szabályokra lesz szükség itt, mint az, egy, az közös európai szanálási testületre vonatkozóan, és nagyon alaposan kell ezt kiértelt, kiértékelni. Abban egyetértek, hogy nem érdemes befektetni olyan szervezetekbe, amelyek már védelemre szorulnak. Aztán a célkitűzések szintjére, illetve az előre haladásra vonatkozó megjegyzésekkel is egyetértek. Remélem, hogy a jogalkotó majd figyelembe veszi ezeket a véleményeket. A bankunió a három pillérrel bír, de az igaz, hogy harmonizált rendszert kellene kiépíteni a nemzeti betétgarancia rendszerekből. És ezt harmonizálni kell olyan kereteken belül is, hogy a nemzeti betétgarancia rendszerek a szanálási alappal milyen kapcsolatban vannak, tehát rengeteg még itt a tennivaló, és vissza is vezet ez engem ahhoz a megjegyzéshez, amelyet kollégám tett a beszédében, tehát hogy most nem azt kérjük, hogy a szanálási jogszabályokat harmonizálják a tagállamok, és mindent egyszerre tegyenek meg de azért ami könnyen elérhető eredmény, azt próbáljuk meg elérni, például a hitelező hierarchia területen, és így tovább. Illetve, hogyha van valahol hatékonytalanság a nemzeti szanálási rendszerben, akkor azt oldjuk meg, mert ez oda vezethet, hogy csak a szanálás lehet a megoldás. Tehát sok a házi feladata mindenkinek, és nyilván nem változik semmi dráma jön egyik napról a másikra, mert ilyen sok a feladat. A fiskális backstop említése a nagyon helyes, vállalja mindenki a munka első részét, és akkor jó eredményeket érhetünk el. Köszönöm szépen, mondja Roberto Gualtieri, nagyon érdekes volt ez az ülés rengeteg fontos témát felvetettünk és megvitattunk. Szeretném még egyszer megköszönni Daniel Nui-nak és Elke Könignek, hogy eljöttek, és azt is hozzáteszem, hogy nagy részt osztom a véleményüket, nyilván nem érthetünk egyet mindenben száz százalékban, tehát azért a, az MDA, a rugalmassági maz és egyéb témákban lesz köztünk véleménykülönbség, különbség, de azért folytassuk az eszmecserét, és örülök annak, hogy önök is elismerték, hogy ez talán részben hozzájárulhatott a nemrégi problémák kialakulásához a piacokon. Érdemes tehát elgondolkodni a problémákon és megoldást találni rájuk. Üdvözlöm azt is, amit a bankunió kiteljesítéséről mondtak, hát nyilván jogalkotási folyamat van itt, nem kezdhetünk erről most vitát, de a pozitív hozzáállás az mindig segít. Helkeköniggel egyetértek, hogy nem érdemes halaszgatni, illetve nem érdemes olyanról beszélni, valami olyanról, amit halaszgatunk folyamatosan. Az arányos fellépésről elmondottakat is üdvözlöm, a pénzügyi stabilitás nagyon fontos, erről nem feledkezhetünk meg. Tehát még egyszer megköszönöm Elkének és Danielnek is, és most átadom a szót társ elnökömnek, Van Hohen úrnak. Köszönöm a kollégám nevében is. Köszönetet szeretnék mondani minden hozzászólónak, minden előadónknak, tehát a BEPS és a Bankunió téma hozzászólóinak mondok köszönetet, és a résztvevőknek is megköszönöm, hogy itt voltak, a nemzeti parlamenti képviselőknek és az európai parlamenti képviselőknek is köszönetet mondok, és most ezzel ezt az ülést is lezárom. Köszönöm.